Okay, if, if the uh, photographers... Nos, akkor kérem, hogy a fotósok kicsit távolabbra lépjenek. Nagyon megköszönném. Megnyitom az ülést. Először is fogadjuk le a napi rendet, amennyiben nincs ellenvetés. Nem látok. Ilyen formán elfogadottnak tekintjük. Mielőtt tovább lépünk, a nap fő témája és a monetáris párbeszéd témája felé. Egy szomorú bejelenteni valóm van. Arról szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat és a jelenlevőket, hogy Miguel Portás a GUE frakció tagja és szabadságunk tagja, aki nagyon aktív tag, tagja volt képviselőinknek, különösen a monetáris párbeszédben feltett kérdéseket illetően, és koordinátor is volt a Költségvetési Bizottságban, tegnap elhunyt. Miguel mindez 53 éves volt. Azt kérem, hogy emlékére álljunk föl egy percre. Now I have... Most pedig néhány rövid egyéb bejelenteni valóm is volna. Amint tudják talán, azt várakozásaink szerint szavazni fogunk több jelentéstervezetről ma délután. Ezt azonban elhalasztottuk a következő ülésünkre. Annak érdekében, hogy a szakbizottság idejét ma délután és holnap reggel legjobban fel tudjuk használni, a titkárság körbeadott egy iránymutató menetrendet, amely néhány változást tartalmaz a korábbi napirend rendtervezethez képest. Ezeket a változ, ezek a változások azt jelentik, hogy csütörtök délután rövidebb ügymenettel dolgozunk. E, ennek alapján rendeztük át a napi rendet. Köszönöm, hogy a megértésüket. Most a január 9 és 16-i, február 6-i és március 12-i ülések jegyzőkönyvének elfogadását kérem, ha nincs ellenvetés, akkor ezeket elfogadottnak, jóvágyottnak tekintjük. Menjünk tovább. Monetáris párbeszéd az LKB-vel örömmel üdvözlöm Mário Drági urat, szakbizottságunk körében. A korábbi monetáris párbeszéd fordulót december 19-én tartottuk. Az volt az év utolsó. Ennek nem sok értelme van, december 12-én. Na de mindegy, július 9-e a következő. Előre tervezzünk, előre nézzünk. Tehát az LKB elnökének mondandóját hallgatjuk még először, és aztán a szokásos eszmecserét tartjuk. Mário. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők, szakbizottsági tagok. Nagy öröm számomra, hogy ismét itt lehetek a parlamentben, és megjelenhet a, a szakbizottság között a rendszeres eszmecsere folyamatában. A tavaszi ülés után ö, egelégedéssel konstatálom, hogy az IMF 430 milliárd dollárral növelte forrásait. Az eurótérség is kivette ebből részét, és saját védelmi rendszerét megnövelte, és az IMF-nek jelentős összeget, 150 milliárd eurót adott. Nagyon örülök, hogy a részvényesek is hozzájárultak ahhoz, hogy a Nemzetközi Valuta Alap saját forrásait növelhesse. Most rendkívüli fontosságú, hogy az európai stabilitási mechanizmus mindenképpen operatív maradjon. Az, AKB, az EKB saját maga is hozzájárulhat ehhez. Természetesen nagyon fontos védelmi rendszerrel, az eurozóna országainak a továbbiakban is megfelelő költségvetés és strukturális módosításokat kell bevezetniük. Auf aktuell wirtschaftliche Lage im Először is az euró térség ügyeivel szeretnék foglalkozni. Ezt követően azokkal, azokhoz a témák aspektusokkal szeretnék foglalkozni, melyeket önök javasoltak. Például a különleges intézkedések értékelése az LKB e részéről, illetve a gazdasági helyzet értékelése a, az eurozónában. Köszönöm. Engedjék meg tehát először is, hogy a gazdasági és monetáris fejleményekre koncentráljak az eurótérségen belül. A legutóbbi decemberi ülésünk óta eltelt ügyekről. Az első negyedévre vonatkozó indikátorok, rendelkezés indikátorok többé-kevésbé megerősítik azt, hogy stabilizálódott a gazdasági tevékenység. Ám alacsony szinten történt ez. A legfrissebb fejlemények ö, eléggé vegyesek, és a bizonytalanság fennmaradásáról szólnak. Előre tekintve a növekedést a külföldi kereslet kéne, hogy támogassa, nagyon, a nagyon alacsony kamatlábak, illetve a nem szokásos, nem standard intézkedésekkel szolgálják ezt a célt. Ugyanakkor negatív kockázat vonatkozik különösen a feszültségek in, újabb intenzifikációjára az eurozónában az állam hitelek felvételre vonatkozóan, és ennek a spillover hatását illetően. Ugyanakkor a nyersanyag árak növekedése is csökkentheti a gazdasági tevékenységet, fékezheti azt. Az, az infláció 2,7% volt márciusban az eurozónában, ez nem változott az elmúlt három hónap során. És az infláció valószínűleg továbbra is 2% fölött marad az év hátralévő részében is, hiszen mert növekednek az energiaárak, és a közvetett adók is növekedő, növekednek. A bank elnöke tanácsa azt várja, hogy tovább is azt várja, hogy 2013 elején 2% alá csökken az infláció. Előre tekintve a, a szerény növekedés környezetében az eurozónában és a jól meghatározott inflációs várakozások fényében, valamint az is érzékelhető, hogy az ár nyomás továbbra is szerény marad. Viszonylag kiegyensúlyozottak a, a, a várt kockázatok. A külső kockázatok forrása a vártnál magasabb olajárak lehetnek, illetve további közvetett adónövekedések is e, idehathatnak. A negatív kockázatok pedig a vártnál gyengébb gazdasági tevékenységből adódhatnak. Hadd hangsúlyozom, hogy a bank vezetősége különös figyelmet szentel minden olyan jelnek, amely a magas energia árak a bérekre, a jövedelmekre és általában az árszínvonalra való hatását illeti. Erre nagyon nagy figyelemmel leszünk, hiszen a középtávú inflációs várakozásokat továbbra is stabilizálni kell, és a vezetőség célja a végsősorban az, hogy 2% alatt, vagy annak közelében tartsuk az inflációt középtávon is. A monetáris elemzés és különösen a pénzeszközök alacsony növekedése üteme megerősíti azt a várakozást, hogy az ár növekedés az árstabilitás szintjén marad a szakpolitika horizontján. Februárig a pénzügyi adatok arra utalnak, hogy a pénzügyi környezet stabilizálódóban van. Ugyanakkor a, továbbra is a, a hitel kereslet viszonylag alacsony a gyenge gazdasági tevékenység miatt, és a mérlegek kiigazítása miatt a, a nem pénzügyi ágazatokban. Szerintem rendkívül fontos az, hogy a bankok tovább erősítsék felügyelet tevékenységüket, a, visszatartva a prémiumok kifizetését és a, a, a tőkét erősítve a bankok mérlegének megbízhatósága kulcsfontosságú tényező lehet a gazdaság hitele való ellátásában is, és a finanszírozási csatornák normalizálásában is. A továbbiakban hadd szóljak, mennyire volt hatékony a, a legfrissebb non-standard monetáris politikai intézkedések köre mennyire volt hatékony, különösen a hosszú tárú refinanszírozási ö, műveletek, az RTR-ok, LTR-ok, ahogy rövidítjük őket. Hadd legyek világos, hadd fogalmazzam meg, hogy miért hajtottuk végre a három éves LTRO rendszert. Tehát emlékeznek arra, hogy 2011 második felében jelentősen intenzívebbé vált a nyomás, a, a feszültség, a kormányhitelpiacokon, állami hitelpiacokon, és ez a bizonytalanságot növelte. Ez azt is jelentette, hogy az eurozónában levő bankok nehezebb jutottak hozzá a piaci forrásokhoz. Ha nem léptünk volna semmit, akkor mindez oda vezethetett volna, hogy súlyosan beszűkülnek a banki hitelek, a vállalatoknak nyújtott és a háztartásoknak nyújtott hitelek, és általában az értékesítések csökkenését jelentette volna. Az LTRO eszköz hozzájárult ahhoz, hogy ezt a nagyon nehéz finanszírozási helyzetet orvosolni tudjuk, vagy enyhíteni tudjuk legalább. A bankok ki tudták elégíteni likviditási ö, uh, igényeiket, és egy körülbelül 520 milliárd ö, eurós nettó likviditási inekciót jelentett, hiszen figyelembe kell vegyük a más tevékenységből áthelyezett likviditást. Ezen túl a bankok hasznát látták annak is, hogy nagyobb bizonyosság uralkodott, biztonság a középtávú finanszírozásokat illetően, mert az új eszközök, az új operációk lejárata hosszabb volt, hosszabb lett. Ö, önöket biztosan érdekli, hogy az LTRO-knak milyen átételes hatása van a reálgazdaságra. Ez valóban kulcsfontosságú kérdés, hiszen biztosítani kell azt, hogy az LKB monetáris politikája továbbra is hatékony megjelenjen a reálgazdaságban is. Ez motiválta a kormányzó tanács döntéseit is. Bátorító azt látni, hogy a kis bankok jelentős része részt vett a két LTRO eszközben, illetve műveletben. A kis bankok vannak a legjobb helyzetben a reálgazdaság finanszírozására, különösen a KKV-k fordulnak a kis bankokhoz, és ezek, mert a KKV-k a foglalkoztatás legnagyobb bővítői lehetnek a gazdaságban. Meg vagyunk győződve arról, hogy a központi bank likviditása nagyon nagy hatással van a reálgazdaságra, nagyon közel áll ahhoz. Persze ez nem azt jelenti, hogy, hogy majd magától ö, erősödnek a, a, a hitelkihelyezések pusztán ettől a, a vállalatoknak a hitelek. Ö, ugyanakkor ö, a központi bank nem szabad beavatkozon a bankok likviditási döntéseibe. Mi azért szeretnénk kell finanszírozni a rágatosokat, mert ez végső soron a, a célja a bankoknak. Másodszorban a hitelek növekedésének sorsa a végső soron a kereslettől függ majd. A jelenlegi környezetben ez valószínűleg továbbra is ö, alacsony szintű marad. Így módon a, a pénzeszközök és a hitel növekedése lehet, hogy gyenge marad még egy ideig, míg, általán, míg az általános gazdasági helyzet aztán javul majd. A helyezési vizsgálat a finanszírozási feltételeket illetően ma reggel 10 órakor kerül hivatalosan kiadásra. Önök közül néhányat aggaszthatnak a, a lehetőség szeri inflációs kockázatok, amelyek ezekből a nem standard, nem szokásos intézkedésekből adódhatnak. Hagy, erő, hagy hangsúlyozzam, hogy ez nincs hatással, ezek az intézkedések nincsenek hatással a, a kamatlábakra, illetve nem nincs hatással a középtávú árstabilitásra. Nem szabad megfelelkeznünk, hogy a három éves LTR-ra vonatkozó kamatláb nincs megkötve, nincs fixálva, hanem ezt hozzákapcsoltuk a fő szakpolitikai kamatokhoz. Nem fixál tehát. Ezen túl pedig a pénzügyi likviditás mérése nem a, az eurórendszer mérlegétől függ, hanem magának a banki ágazatnak a mérlegétől. Csak az utóbbi van kapcsolatban, tehát interakcióban a reálgazdasággal, és ez látható a monetáris és hiteladatokból is, melyek, mint említettem, továbbra is eléggé lefolytottak, alacsony szintűek. Biztosak lehetnek abban, hogy a bank vezetősége minden eszközt megragad, amely kezében van, hogy az ár stabilitás, úgymond felső kockázatait kezelni tudja, amennyiben ezek megjelennek. Hallottunk aggodalmakat afelől is, hogy az eurórendszer nagyon nagy kockázatoknak tenni ki, ki magát. Szeretném hangsúlyozni, hogy a mérleg bővítését rendkívüli prudenciával, körültekintéssel intéztük, tehát a garanciákat és a, a kockázati ellenőrzési kereteinket fenntartottuk, ugyanakkor az olyan haircut jellegű kontrollintézkedéseket fenntartjuk, amelyek az euró rendszer pénzügyi pozíciójának stabilitását fenntartják. Hazárjam ezt a témát azzal, hogy emlékeztetem önöknek arra, hogy minden non-standard intézkedés átmeneti jellegű, és a likviditás növelést se nem pótolhatja a tőkét, vagy a, a megbízható fiskális politikát, amely végső soron elhozhatja a, a hosszú távú stabilitást és fenntartatós növekedést az euró gazdaságban. Most egy másik témát szeretnék megvitatni, méghozzá a makrogazdasági egyensúlyhiányokat az euró térségben. A gazdasági fejlődés divergenciája normális jelenség egy monetáris unióban. Az ilyen divergenciák megfigyelhetők az Atlanti óceán másik partján is, azonban ezek nem szabad, hogy strukturálisan zavaró hatások legyenek hosszú távon. Sajnálatos módon megengedtük azt, hogy az elmúlt években és nem most európai országban nagyon nagy egyenlőtlenségenek alakuljanak ki. Ezek az egyenlőtlenségeknek különböző eredete van, nem megfelelő fiskális fegyelem, pénzügyi túlzások, a strukturális reformok megvalósításának hiánya, például a munkaerő és a termékpiacon, illetve a versenyképességben történt hátralépések. Nos, mindezek, mindezek után nagyon sürgős lenne megfelelő ki, ö, kiigazításokat megtenni. Nos, nyilvánvaló, hogy nem az Európai Központi Bank feladata, hogy ezen egyenlőtlenségeket egyedül kiigazítsa. A monetáris politika szempontjából az elsőleges célunk az, hogy a árstabilitást az euró övezetben megtartsuk, és ezért az összes országban, az összes euró tagállamban vizsgáljuk azt, hogy hogyan, alakul a, hogyan alakulnak a különböző ágazatok. De arra nem tud az LKB odafigyelni, hogy minden egyes zóna országban a különböző divergenciákra odafigy, divergenciákat megállapítsuk. Ez a kormányok feladata. Az ő feladatuk az, hogy a fiskális, a pénzügyi és a strukturális területen rámutassanak a hiányosságokra. Tudjuk, hogy bizonyos előrehaladás történik több országban is. Ezek az intézkedések azonban kiegészítendők olyan intézkedésekkel, olyan strukturális reformokkal, amelyek a növekedést segítik elő, és amelyek a vállalkozásokat segítik elő, hogy új cégek alakuljanak, illetve munkahelyek teremtődjenek. Azt hiszem, itt a kormányoknak sokkal célra törőbbeknek, ambiciózusabbnak kell lennünk. Európai szinten a gazdasági kormányzás, vagy igazgatás megerősítésére számos erőfeszítés történt. Láthattuk az új fiskális szabályokat, a stabilitási és növekedési paktumot, és az úgynevezett fiscal compactet, amelyről a parlamentben tavaly decemberben volt szó. Megpróbálunk tehát mindent megtenni annak érdekében, hogy kiigazítsuk a makroökonomiai egyenlőtlenségeket. Ez a válság megmutatta, hogy a megfelelően működő monetáris uniónak nem csak megfelelő intézményi háttérre van szüksége, hanem arra, hanem arra is, hogy a gazdaságpolitika megfelelően erős legyen. Azt gondolom mindegy, minden szereplő feladata, hogy a versenyképességet biztosítsuk az eurozóna országaiban. Azt hiszem önök is egyet értenek azzal, hogy alapvető változásra, gondolkodásbeli változásra van szükség azzal a kapcsolatban, hogy a nemzeti politika csinálást hogyan kell megváltoztatni. Nos, az, az európai, az eurozóna gazdaság politikáját ki kell egészíteni természetesen a helyi politikákkal, és pontosan a spillover effektus miatt közös felügyelet alá kell ezeket vonni, és hogyha szükséges, akkor az euróövezet egészének érdekében kell ezeket kijavítani. Tehát fiskális és makrogazdasági politikákra is alkalmazni kell ezt. Magában a felülvizsgálat nem elegendő. Az emberek azt várják az Európai Uniótól, hogy a közös kihívásokra közös válaszokat adjon miután közös az európai eurozónában a pénz nem, ezért az emberek, akik itt élnek, még inkább azt válják, hogy együttműködjenek az országok, és a kutatás, a fejlesztés, az oktatás, az infrastruktúra területén a lehető legszorosabbra kell vonni az együttműködést. Hadd mondjam el azt, hogy véleményem szerint a pénzügyi stabilitás legalább annyira fontos, mint a versenyképesség, és ez ugyanúgy közös felelősségünk a monetáris unióban. A válság alatt láthattuk, hogy a spillover effektus milyen negatív hatásokkal jár az eurózónában, ez akár dominó effektusnak is nevelhetjük, a banki szektorban például, és a nemzeti felülvizsgálati szervek, illetve nemzeti bankok nehéz időkben nagyon fontos, hogy együttműködjenek, meg kell, meg kell erősíteniük a banki felülvizsgálatot egy európai szinten is. Az európai integráció eredménye a béke és a gazdagság. Nem tudjuk, hogy az integrációs folyamatnak mi lesz a vége hosszú távon, nem tudom ezt most pontosan definiálni, hogy mi lesz ennek a folyamatnak a vége, de azt gondolom, hogy szükség lenne ezt megtenni, közösen erről elgondolkodni. Egy hosszú távú jövőképre lenne szükség Európáról. Amikor az Európai Unió történetében korábban mérföldkövekhez intéztünk, mindig a jövőkép segített ki minket a problémákból. Köszönöm szépen. Thank you very much, uh, Mario. Köszönöm szépen, Mário. Most a kérdések válaszok szokásos formációban következnek. Arra kérem a képviselőket, hogy másfél percre szorítkozzanak kérdéseikben. Mário, te pedig igyekezz három és fél perces választ adni, hogy öt perces szakaszokba tudjuk bontani ezeket. Most a szakbizottság alelnöke a néppárt nevében Pablo tesz föl kérdést. Köszönöm. Tisztelt drági Tisztelt drági azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy a fiskális konszolidáció és a strukturális reformok jelentik a válságból való kilábalást. Néhány tagállam ezzel kapcsolatban komoly erőfeszítéseket tesz, Spanyolország kiváló példája ennek. 2011. decembere óta Spanyolország elkötelezte magát a fiskális konszolidáció mellett, illetve a reformok mellett a munkaerőpiacon, illetve a pénzügyi rendszerben, stb. stb. Soha még nem láttunk ilyen méretű reformista eh, törekvéseket egy országban ilyen rövid idő alatt. És ne legyenek kétségei, drági úr, folytatni fogjuk a reformokat. Talán abban is egyetért velem, drági úr, hogy mindenképpen támogatni kell ezen típusú reformokat Spanyolországban és más tagállamokban is. Miután Spanyolország nem ellenőrzi saját monetáris politikáját, azt hiszem, hogy abban is egyetért, hogy más vagy többet nem igazán lehet várni Spanyolországtól. Rövid távon a fiskális konstellációnak rövid, ö, negatív, eredmény, negatív hatása lesz a növekedésre, a strukturális reformok pedig közép és hosszú távon hozzák meg az eredményüket. Nos, ezen erőfeszítések előbb-utóbb pozitív eredménnyel járnak, és azt hiszem, hogy a piacok piacok véleménye is előbb-utóbb majd javulni fog, de addig is nagyon sérülékeny helyzetben vannak ezek az országok. Azt hiszem, hogy ezen országok, amelyek elkötelezték magukat a reformok mellett, támogatást érdemel, érdemelnek, és az Európai Központi Banknak a másodlagos adósságpiacon mindenképpen támogatni kéne őket, hogy a finanszírozás plusz költségeit ö, csökkentsék. Ezzel kapcsolatban tesz valami, drági úr? a másodlagos adósságpiacon tesz valamit? Drági úr, köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. Azt az elején szeretném leszögezni, teljesen egyetértek önnel, az erőfeszítés, melyet a spanyol kormány most folytat, elnézést az nem megy, hogyha a képviselők ö, hat sorai nem beszélgetnek közben, kérem, hogy ne tegyék. Már jó. Nem tudom, mi az oka ennek a hirtelen zajnak. No tehát, teljesen egyetértek az ön véleményével, a nyilatkozatával. A sportmány kormány valóban komoly rendkívüli, hogy ön mondotta, erőfeszítést tesz, és bizony az is mondható, hogy előrelépés, hogy előrelépés született. Született már, mert a, a reform már folyamatban van, jelen pillanatban is. És nincs okunk arra, hogy kételkedjünk a, a spanyol kormány elkötelezettségében, a megfelelő reformok irányában innen nézvést az Unió, az egész EU Unió közel áll és támogatja Spanyolországot, az LKB e is. A non-standard szakpolitikákat, az RTRU-kat azért vezettük be, és majd arról beszélnék is, hogy miért voltak nagyon időszerűek és hasznosak ezek. A, a kamatszínvonalunk továbbra is igen alacsony maradt, és egy ideje már az. Úgyhogy a reál rövidtávú reálkamat továbbra is, továbbra is negatív. Az S&P újraaktiválására is utalt. Az S&P sem nem örök, sem nem végtelen eszköz. Korábban alkalmaztuk, de ne felejtsük el, hogy az LKB e alapfeladata az, hogy azon korlátokon belül cselekedjen, amely az, a szerződésekből és az alapfelhatalmazásokból áll. A, a monitoring, a finanszírozást megköti a szerződés, és az egész euró térségre kell, hogy biztosítsa az árstabilitást a központi bank. Ez a fő feladata. Tehát fenn kell tartsuk ezt a, ezt a nagyon érzékeny egyensúlyt. Tehát egyrészt fent akarjuk tartani az LKB hitelességét, hiszen ez az egyik, egyik a kevés eszköznek, amely fönnáll még, vagy értéknek, amely fönnáll még. Ugyanakkor a szerződések alapján cselekednünk is kell. Nem tenne jót az uniónak, és az LKB-nak sem persze, de még kevésbé az uniónak és az integrációs folyamat hitelességének, hogyha kilépnénk a szerződéses kereteink közül, körül és a, a mandátumunk alól. Köszönöm most a szocialista frakció nevében egy másik alelnök, Ellen McCarthy tesz fel kérdést. Köszönöm. Együtt, biztosan egyetért abban, hogy politikai válsággá vált az eurozóna pénzügyi válsága. Látjuk a holland kormány bukását, meg a francia választásokat, amelyek voltak éppen a megtakarítások, megszorítások elutasításként értékelhető. Nos, ez ellenmond annak, hogy a, a gazdasági helyreállást jósolják, és a, a növekedés stimulálásáról beszélnek. Ön nem értett az egyet, elnök úr, hogy túl lassú a növekedés, túl szigorú a monetáris politikája az LKB-nak, és a három éves hitelek nem teremtettek hitelességet nem volna ideje változtatni a véleményükön és az LKB irányán, a tercselekvési irányán. Köszönöm. Nem, nem hiszük, hogy a monetáris politika túl szigorú továbbra is elfogadható marad, és tulajdonképpen, hogy is fogalmazzak, megnyugtató, bár talán ez túlzó, hogy bizonyos hírek, amelyek a bankok hiteli ügyleteiről szólnak, azt mutatják, hogy ami a hitelnyújtást megkötő tényezőket illeti a bankoknak, itt jelentős mértékű enyhülés tapasztalható mostanában. Úgyhogy látjuk ezt a pénzt, ami beinvestáltunk a gazdaságba, és látjuk, hogy most már a KKV-kat ez újra finanszírozza. Persze nem csak a KKV-kat, de leginkább. És főleg kérés alapján. Bár csökkent a kereslet, és főleg a hitelkereslet. Azt hiszem, hogy majd elégendő idővel ez a pénz megtalálja útját a gazdaságba, hogy aztán újra a növekedést aktiválja, és ahogy említettem, az inflációs ráták is gyakorlatilag így maradnak. Azt hiszem a monetárpolitikánk továbbra is elfogadható, figyeljük a fejleményeket, és aztán majd döntünk ennek függvényében. Köszönöm szépen! Köszönöm, Alde. Következik Szilvia. Köszönöm, elnök úr, a szót. Köszönöm, hogy újra itt van közöttünk. Nos, hát egy jó ideje nem találkoztunk, mert a karácsony előtti helyzethez képest változott minden. Azt hiszem, hogy nem kritizálni szeretnénk itt, hanem meg szeretném kérdezni öntől, hogy hogyan változott a helyzet. Karácsony előtt a hatos csomagot fogadtuk el, ön is azt kérte, hogy végül is legyen ez a fiskális kompakt, aztán beindult egy másik dolog is, és az a véleményünk és az az érzésünk, hogy most már lenyugodtak a dolgok. De azért két dolog aggaszt engem. Az első, és most azt hiszem a kollégák nevében is beszélhetek, nyilvánvaló, hogy több tagállam nem képes tiszteletbe tartani a célokat. Én személyesen is küzdöttem a hatos csomag vonatkozásában, hogy legyen fegyelem, és ezt nem kérdőjelezem meg, hiszen olyan realitás ez, amely olyan országokat is érint, mint Hollandia, pedig Hollandiával nem volt gond. Együtt gondolkodtunk el azon, hogy mi is tett, mit is tettünk, hogy esetleg még kiegészítsük. Másodszorban az is aggaszt, hogy talán az egyik következmény, amit nem akartunk ennek az eltjárónak, az, hogy a bankok tendenciája az, hogy most már államadóságot vásárolnak fel. És bizonyos fragmentációt tapasztal mindenki a saját hazájában, ami nem csak azzal ellentétes, amit mi eldöntöttünk, és amit akartunk itt a belső piacon, hanem azt hiszem, hogy azzal is, és ezt már hallottuk, hogy katasztrofális következményei lesznek akkor, hogyha kevesebb lesz majd a szolidaritás, közöttünk, mert máshol történnek meg a dolgok. Tehát pont most, és anélkül elmond, anélkül, hogy azt mondanánk, hogy a jó megoldást megtaláltuk, azért ki kellene egy kicsit javítani a helyzetet, ott van a kettős csomag szövege. A kérdés az, hogy mit tehetünk konkrétan, hogy valamit javítsunk a helyzeten. Köszönöm szépen. Well, thank you, Angulár. Köszönöm szépen, Angulár asszony. Nos, két kérdést tett föl. Az első a szigorításra vonatkozott. Tegyük fel a másik kérdést. A fiskális konszolidáció elkerülhető, vagy elkerülő elendő lesz. Milyen volt a helyzet a piacokon? Egyetem miért indult be a fiskális konszolidáció? Hát azért, mert alapvetően a piacok úgy döntöttek, hogy nem finanszírozzák az államadóságot. Azért kezdődött, mert a piacok a az egyes GDP arányhoz viszonyuló államadóságot nem akarták finanszírozni tovább. Elkerülhetetlen volt olyan szempontból, hogy egyáltalán visszakerüljünk a piacra, hogy visszanyerjük a piaci státuszunkat. A fiskális konszolidációnak persze voltak rövidtávú megszorító hatásai is, ez nem lenne jó, de mégis így van. Bizonyos esetekben még azt is mondanám, hogyha ö, nem rövid távúak ezek a hatások, hanem hosszú távúak, vagy középtávúak, és hogyha például a fiatalok munkanélkülisége elhúzódik, ez nem rövid távú jelenség, hiszen a fiatalok közül elég sokan most már jó ideje munkanélküliek. Úgyhogy akkor hogyan tovább. Ugyanakkor strukturális reformokra van szükség, amely felszabadítja azokat az energiákat, legalábbis részben, amelyekkel ezek a gazdaságok rendelkeznek. Nem olyan gazdaságokról beszélünk, amelyek soha nem prosperáltak, hiszen ezek valamikor versenyképesek voltak, csak elveszítették a versenyképességüket, az energiáikat. Az nem igaz, hogy soha nem volt meg bennünk ez az energia és képesség, hogy visszakerüljenek arra a helyzetre, ahol voltak hogy rendbe rázódjanak. Tehát megfelelő feltételeket kell teremteni, és amikor a fiskális konszolidáció már létezik, ahogy említettem, ez elkerülhetetlen, akkor strukturális reformokra van szükség. És olyan megfelelő politikai környezetre, ahol nagyobb a, az árstabilitás, ez pedig a mi felelősségünk. Mi viszont a kormányok hiányát a kormányok megfelelő reform bevezetési késlekedését nem vehetjük a saját vállunkra. A másik kérdés az, hogy az LTA-nak lehetne olyan következménye, hogy a bankok egy része saját nemzeti ö, ö, állami ö, kötvényeit vásárolják meg. Ne felejtsük el, hogy milyen volt a helyzet, mielőtt ezeket bevezettük. Nos, először is a bankok döntenek erről. Tehát amikor ezeket az LTRO-kat bevezettük, akkor a cél az volt, hogy ez a pénz gyorsabban bekerüljön a reálgazdaságba. A gond az, hogy a hitel konstrukciók az elmúlt hat év során gyakorlatilag olyan hatással voltak, és vannak is még, hogy az idén is ezt érezzük. De azt hiszem, hogy idővel majd jobbak lesznek a körülmények. De a bankoknak kell dönteniük, hogy hogyan használják fel ezt a pénzt. Mielőtt bevezettük volna az LTRO-kat, semmiféle kormányadóságot nem vásároltak. Egyáltalán. Sem a nemzeti bankok, sem a külföldiek. A külföldi befektetők teljesen elmenekültek és gyakorlatilag mind a kötvénypiacon, de mind a hitelpiacon ö, teljesen zárt helyzetet találtunk, és már egy jó ideje így volt ez. Úgyhogy amit most tapasztalunk, az nem más, mint az, hogy a bankok saját nemzeti ö, adóságai kötvényeit vásárolják fel, vásárolják fel, és ezt kell valahogy megszüntetnünk. De biztos vagyok benne, hogy ez megszűnik, ahogy a hitelpiacok rendesen elkezdenek megint működni. De azt szeretném elmondani, hogy pozitívum viszont két dolog, amire föl szeretném hívni a figyelmüket. Az első az, hogy a pénzpiaci helyzet jelentősen javult. Az első három hónap során ebben az évben kötvények jelentek meg, és már tavaly is. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy ezek az LTRO-k gyakorlatilag likviditással töltötték fel a piacokat, és bizonyos hitel csatornák kezdenek most már megnyílni. Úgyhogy ez egy pozitív tény. A másik pozitívum, szemben az általános benyomással, az, hogy a kockázati intézkedések a nemzeti bankok és az államiak között gyakorlatilag most már ketté váltak. Vagyis más szóval ma már nem annyira kapcsolódnak egymáshoz, mint novemberben. Tehát ez tulajdonképpen megint csak egy pozitívum, ami az általános benyomással ellentétes. Köszönöm szépen! Köszönöm most a konzervatív reformfrakció nevében. Jan, köszönöm. Elnök úr, decemberi találkozónk során azt mondtam önnek, egyesek Európa Mikulásává szeretnének válni. Sajnos ön is azzá vált. Egy trillió eurós likviditást adtak bankoknak alacsony kamatlábbal, kérdéses garanciák mellett és ez nem segítette a, a reálgazdaság finanszírozását. Ön is mondta, hogy nem sok hitel ment ki ebből a, a háztartásoknak, meg a vállalatoknak, inkább a, a bajban levő államok kötvényeit, államkötvényeit vásárolták fel a bankok. Nem az utolsó lehetőség bankja, hanem a minden lehetőség bankja lett az LKB. És visszajöttek a problémák. Csak időt nyertünk, egy kis időt bármelyik pillanatban visszatérhet a, a stressz ideje, különösen, hogyha Holland urat megválasztják francia elnöknek, aki folyamatosan tagad, tagadja az intézkedések szükségességét. Kérdésem az, hogy egy harmadik LTR bevezetését várhatjuk a közeljövőben, másodszorban pedig mikor vet, vet a, a gyenge banki garanciák elfogadásának gyakorlatát mikor fejezik be, ezt már a Bundesbank elnöke is kérte. Köszönöm. Köszönöm. Továbbra is azt állítom, hogy az LTRO-k nagyon időszerű és végsősoron sikeres műveletnek bizonyultak. Ha más nem is nyertünk volna, mint időt nyertünk volna, és nem csak ezt nyertünk szerintem, az önmagában is nagyon nagy siker lenne. Gondoljanak arra, hogy mi történt volna. 230 milliárd euró banki kötvény az év első három hónapjában volt érintett. A, bank, a, a piacok teljesen bezárultak volna. Ezt elkerültük. Már ez is önmagában siker. Ám hagyd térjek arra vissza, hogy a bankok miért nem helyeznek ki hiteleket. Azért nem, mert vagy nincs elég finanszírozásuk, nincs forrásuk, vagy nincs elég tőkéjük, vagy nincs igény, nincs kereslet. Mi az első akadályt a három tényezőből az elsőt kezeltük, nem tudunk tőkét adni a banknak, ha nincs tőkéje, és azt is hozzá kell tegyem, hogy bizonyos helyi banki problémák adódtak, lokális problémák, ám általában vizsgálva, ahogy ezt mutatja az EBA értékelése is, általában elmondható, hogy az európai bankok visszatértek a, a tőkennő növelés pályára 65%-a a bankoknak megfelelt a felmérés szerint a céloknak. Tehát az, hogy időt nyertünk, az nem kis dolog. Nem lehet a tőkehiányt kiváltani, ahogy mondtam a bevezetőmben, különösen nem lehet a kereslet hiányát kiváltani, vagy nekünk megoldani. a következő eltjáró ra vonatkozóan mindig azt mondom, előre sosem vállalunk kötelezettséget. Most is ezt mondom. Köszönöm. Most a zöldek nevében Pascal. Bocsánat, szabadna még? Elfelejtettem válaszolni egy, egy részkérdésre. A biztosítékok, hitelbiztosítékok ugye. Nem gyengítettük, szerintem nem jó szó a gyengítés, szélesítettük a banki garanciák körét. Azért tettük ezt, mert növelni akartuk azon bankok számát, amelyek részt vehetnek ebben a műveletben. Az elmúlt LTRO operáció során 800 bank vett részt, 460 ezek közül német bank volt. Figyelembe véve, hogy a, ezen műveletekben az átlagos részvétel 70-75 bankot érintett, Nos, ezért történt ez a módosítás. A hitelgarancia, amit kérünk, egyrészt bizonyos minőségű kell legyen, másrészt úgy kell csomagolni, hogy több, a, a, tehát a, a, a, a finanszírozás, a likviditás, tehát úgy hogy általában, hogy általában nagyon nagy bankok lépnek be a rendszerbe, és aztán ezek szétap, szétosztják, szétterítik a kisebb bankok körében a likviditást. Azonban most nem ez történik, mert a repo, a bankközi piac lezárult úgyhogy nagyon nehéz a kis bankokhoz eljutni a, a, az intézkedéseinkkel. Azért bővítettük a hitelgaranciák körét, hogy ezt megtegyük, hogy elérjük a célt, ám nem gyengítettük azt. Garantáltuk azt, hogy az elfogadott hitelgarancia kockázat arányos a korábban elfogadott garanciákhoz, és így a, az el, a herkatotnak megfelelően 53% a, a, a herkat átlaga, tehát, hogyha egy bank egy új hitelgaranciát nyújt, akkor csak kb. a felé értéket kapja meg, mint, mint friss hitel, kihelyezhető hitel. De ez fölmehet 75%-ra ez a, ez a hitelarány, kihelyezhető hitelarány. Tehát azt nem mondható, hogy az új hitelgarancia politikánk rendkívül kockázatos volna. Ez nem helytálló állítás szerintem. Nem. Pascal következik. Oui, jó napot kívánunk drági úr! Nos, tényleg úgy gondoljuk, hogy e, az LTR-ra szükség volt, mint ahogy a morfium egy betegnek, azért, hogy a fájdalmait csökkentsük, és hogy nyerjünk egy kis időt. De ez persze a strukturális problémákat nem oldja meg, amelyek előttünk állnak, és amelyekre több kollega is utalt. Én vissza szeretnék tenni az ltr ra és főleg a felhasználására. Úgy gondolom, hogy demokratikus szempontból azért azt hiszem teljesen legitim tudni, hogy mi történt ezzel az ezer milliárddal, hogy arra használták-e, hogy a reálgazdaságot finanszírozzák az államadóság felvásárlására, vagy a többit betették a központi bankba. Tehát mindenképpen átláthatóságra van szükség az ezer milliárd euró felhasználásáról, ez az egyik a vita minőségét meghatározó tényező, de az is, hogy mit tesz az LKB, mert hogyan kérhetjük az állampolgároktól, hogy szorítsanak a nadrágszíjon, hogyha milliárd eurók egyszer csak eltűnnek a természetben mindenféle ellenőrzés átláthatóság nélkül. Tehát a kérdés az, hogy hivatalos számok lesznek-e, amelyek nem csak becslések részben bizonyos bankoktól, amelyekről igazán nem tudjuk, hogy milyen érdekük fűződik bizonyos számok közzétételéhez. Aztán, amit a bevezetőben is mondott, nem hajlandó feltételeket szabni ezen likviditás felhasználásához a bankok számára. Miért adják ezt az ezer milliárdot, amire ugye szükség van az ön által említett okoknál fogva is, de ugyanakkor ezzel szemben, amikor az LKB-nak államadóságot kellett felvásárolni a Spanyolországban, Olaszországban vagy máshol, miért nem ellentételezte ezt? Úgyhogy nem igazán értem ezt a két kettős mércét, ami hát eléggé károsan érinti azt a bizalmat, amivel rendelkeznünk kellene az LKB-val szemben. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy továbbra is bíznia kéne az Európai Központi Bankban. Ez az egyik legnagyobb vagyonunk, hogy bíznak bennünk. Hadd érveljek emellett, miért kell az EKB-ban megbízni. Nos, nagyon sok bank keresett meg minket ebben a műveletben. Úgy tűnik, hogy a francia, elnök, a francia tolmácsolás nem működik, mondja az elnök. Nem Franciaországot vesztettük el, hanem a francia tolmácsolást. Mi a helyzet a hármas, hármas csatornával? Kérem a tolmácsokat, hogy használják a hármas csatornát. Akkor általános jellegű a probléma. Most jó? Jó, akkor megoldódott a probléma. Yes, yes, we can, we can hear, we can hear, we're, we're back. It was a general fault, Jean-Paul, not just you. Jean-Paul nem csak veled volt probléma, hanem az francia hallgató összes kollégának gondja volt. Tehát említettem, hogy legnagyobb vagyonunk a bizalom. Miért is kell megbízni a jövőben a Európai Központi Bankban? Mi a helyzet az LTRO-kkal, ezekkel a hosszú távú finanszírozási műveletekkel? Ez a három éves, ezt a három éves műveletet üdvözölték, hiszen a pénzügyi piacok működését egy kicsit ez feleleverítette. Ez egy három éves időtartam, és nem háromszor egy éves időtartam. Erről ne feledkezzünk el. Ez egyfajta biztosíték, hogy a bankok hozzá fognak férni a finanszírozáshoz három éven keresztül. Egyfajta biztosíték tehát, hogy a likviditási problémájuk nem lesz ismételten mondjuk fél év múlva. Ez volt azt hiszem a lényege ennek a műveletnek, ami valóban példátlan, az EKB ilyenre még ilyet még nem tett korábban. Nos, mi lesz a pénz sorsa? Az első eltéróból arra kellett rájönnünk, hogy a bankok hitele, hitel fölvétele, tehát nem ugyanazok a bankok ö, ö, vették fel hiteleket, mint amelyek újra letétbe helyezték a pénzeket az Európai Központi Banknál. Tehát ez a likviditás nem úgy működik, hogy az ember ezt fölveszi, aztán újra letétbe helyezi egy, egyfajta büntetési rátával, nem. Vannak olyan bankok, amelyeknek nincs szüksége erre a likviditásra, és azok helyezik ezt el az LKB-nál. E Láthattuk, hogy ez a likviditás a gazdaságba kerül, és hát ez volt, e, e, miatt aggódtunk korábban, de hogyan lehet arra hogyan lehet azt földeríteni, hogy hova kerül ez a gazdaságban pontosan ez a pénz? Nos, a fizetési mérlegünkből ez nem látszik meg, de hogyha likviditást generálunk, akkor ez általában a letéti facilitásba kerül, avagy tartalék formájában jelenik meg. De a kérdés az, hogy a gazdaságban mi történik ezen pénzekkel? Csak a konszolidált kereskedelmi bankok fizetési mérlegének vizsgálása nyomán fedezhetjük ezt föl különböző tagállamokban. Ezt tesszük, ez a munkánk, hogy ezeket a fizetési mérlegeket vizsgáljuk. Nem tudjuk, hogy hitelek vagy kormány állami kötvények megvásárlásába ment ez. Próbáljuk a kereskedelmi bankoktól ezeket az adatokat megszerezni, és néhány hónap múlva biztos vagyok abban, hogy egy sokkal részletesebb képet tudunk erről alkotni, hogy pontosan mi lett ennek a pénznek a sorsa, hogyan, hogyan használták fel. Láthatjuk, hogy a bankok portfóliójában egyre inkább megjelenik, megjelennek a kormány, vagy államkötvények Spanyolországban, Franciaországban például. Nos, korábban egyébként pontosan ennek a hiánya aggasztott minket, ezért alkottuk meg többek között az eltérót. De láthatjuk azt is, hogy a finanszírozási piacok, a hitelpiacok megnyílnak, illetve egyre több kötvényt adnak ki, ezeket a jeleket láthatjuk, és átláthatósági szempontból Kétség kívül megerősítem azt, hogy ez az információ átlátható lesz erre. Ez nyilvános lesz, de a mi fizetési mérlegünkből ez nem látszik így első látásra. Egyébként, ha nem ért egyet a válaszommal, akkor kérem jelezze. Aztán egy másik kérdés is említett. Lehetséges-e az, hogy nem kötjük semmilyen feltételhez a bankoknak a pénzhez való jutását, a, ugyanakkor pedig a kötvényvásárlási program keretében arra kérjük a tagállamokat, illetve a bankokat, hogy bizonyos feltételeknek feleljenek meg. Nos, a állítás második része nem teljesen helytálló, mert hogyha így jártunk vele, sőt, visszalépek egyet, kezdjük újra. Kezdjük újból. Mindjárt odaérek, ahol, amit ön szeretne tudni. Tudom, hogy sokat beszélek, de jók a kérdések, válaszolok. Azért kellett az SNP-t aktiválni, mert a monetáris politika transmissziós csatornái eldugultak, és a monetáris politika gyakorlatilag semmilyen hatással nem járt bizonyos országokban. Próbáltuk visszaállítani ennek a transmissziós próbáltuk visszaállítani a, a transmissziós csatornák működését, azt mondtuk bizonyos tagállamoknak, hogy ha, ha nem lesz fiskális konszolidáció, ha nem lesznek strukturális reformok, akkor kevéssé valószínű, hogy a monetáris politika transmissziós csatornáit ismét lehet aktiválni. Mi segíthetünk, de annak semmi hatása nem lesz, hogyha piac piacok úgy látják, hogy a pénzügyi, ha úgy látják, hogy a piaci hozzáférésen nem dolgoznak, akkor nem fognak reagálni. Miért kötjük feltételekhez a bankok számára ezen művelet használatát? Hát arról van szó, hogy Európa szabad piaci hozzáférés alapján működik, nem irányíthatjuk tehát a hiteleket, mint egy tervgazdaságban, erre is lehetőség. A tagállami központi bankok ezt egyébként jobban megtehetnék, mert ők otthoni környezetben működnek. Nincs kockázat a bankokkal, ezt mondja? Biztos vagyok abban, hogy a végén úgyis visszatérünk mindehhez, ugyanakkor csúszásban vagyunk. A GUE részéről Jürgen. Köszönöm. Drági úr, csatlakozok az előbbi kérdéshez. Ha ön politikusként kapcsolatban lenne a választóival, akkor rendszeresen feltennék a kérdés, hogy hol vannak az LKB pénzei. Gyakran kérdezik ezt a választók, megismétlem. Tehát ezt kérdezik tőlünk, hogy a bankok miért nem kapnak megfelelő pénzeket nagyon sok állampolgár számára nehezen látható be, hogy mit csinál az LKBI. Német, legalábbis a német, német médiumokban azt kommunikálják, épp az ellenkezőjét. Azt, hogy a szociális államnak vége van. Hogy a válság csak úgy lehet kezelni, hogyha lemondunk a jóléti vagy a szociális államról, meg a, a garantált munkahelyekről, meg az általános biztonsági hálóról. Az állampolgárok számára magyarán ez azt jelenti, hogy a bankokat megmentik feltételek nélkül, még az állampolgárok kell megfizessék ennek az árát, és a legszigorúbb feltételeket kapják, le kell mondjanak általában a, a, biztonságokról, a munkahelyek biztonságáról, és a, és a szociális háló biztonságáról, a, a, a nyugdíjak biztonságáról. Ez nagy politikai gond, legalábbis hazámban, de szerintem máshol is. Nagyon erősen jelentkezik ez, és erős kérdésként, akár a demokráciát megterhelő kérdésként jelentkezik. Úgyhogy ezért kérdezem, ön hogyan látja ezt, hogyan válaszolna az állampolgároknak erre az alapvető, méreható kérdésére, hogy a, hogy a bankokkal másképp bánnak, mint a állampolgárokkal, és ennek mi hatása vannak a demokráciára. Szerintem két kérdést tett fel. Hova ment a pénz? Nos, a likviditású rész az LKB kezében van ez egy matematikai, aritmetikai tény, hogy visszatér a, a, az LKB-hez. Ugyanakkor a folyamat során a, az identitása megváltozik, átmegy a bankokon, és átfolyik a gazdaságon is. Hogy ez konkrétan mennyi hitelben jelenik meg, és mennyi kötvényben, a leg, um, az elmúlt hónapokban azt láttuk, hogy a, a bankok portfóliában valóban nőtt az államkötvények részesedése. Ugyanakkor a bankok alapvető csatornák Európában több mint 80%-a a hiteleknek a bankok között helyeződik át, szemben az USA-val, ahol 30%-ra ment át, és a többi a tőkepiacokra megy. Tehát ha újra akarjuk indítani a hitel hitelkörét, a hitel folyamatát, akkor az európai bankokhoz kell fordulni. Nem Amerikában vagyunk. Ez a nagy különbség. A bankokat be kell kapcsolni, tehát a folyamatba, és nem hangsúlyoztam eléggé, hogy a bankkitelezési vizsgálatunk eredménye bátorító tehát a, a, a kínálati szűk keresztmetszet, ami azt jelentette, hogy a bankhoz hitelet, fordult valaki, a bank azt mondta, nem adok hitelt, mert nincs. Nos, ez, a, ez, a, ez csökkent, ez a szűk keresztmetszet. Most ott a másik nagy baj, az, hogy, a, hogy vajon kérnek-e hitelt. Mert hogy nem nagyon kérnek, tudnék a hitelkereslet továbbra is nagyon alacsony. A másik kérdés, ahogy gyanítom, arra a nyilatkozatomra, kiértésemre vonatkozik, hogy azt mondtam, hogy az európai szociális modell halott. Valószínűleg erre kérdezett rá. Hagy tegyen világosabbá. Ez egy újságban ö, ö, idéztek, de az egész cikk sokkal világosabban fogalmadott. A szociális társadalmi integráció és szolidaritás értékei mindig azért kultúrám részét képezték. A gond az, hogy nem bármely szociális modell tartható fenn azok a szociális társadalmi modellek, amelyek a hitelből élnek, hitelre, a magas hitelszintre alapulnak, nem fenntarthatóak többé. A nyilatkozatom tehát úgy értelmezhető, hogy az európai szociális modell igen, ám fenntartható módon kell működjön, így mond az eurozóna egyes részeiben korrigálni kell a modellt. Ezt mondtam, nem, egyáltalán nem vagyok ellene a, az európai szociális modellnek. Köszönöm. Köszönöm. Az ilyeti nevében Godfrey. Thank you, uh, Mr. Draghi, for that. Köszönöm, Draghi úr, az eddigi eket. Ha jól értettem, az EKB hosszú távú újrafinanszírozási műveleteinek jó el kell látnia a bankokat. És itt hangsúlyoznom kell egy dolgot. Sárközi elnök elképzelése, hogy az államok bankjaikhoz fordulhatnak, de a spanyol és az olasz gazdaság gyakorlatilag nem termel elég többletet, hogy finanszírozza őket. Azt hiszem, hogy a piaci becsések szerint 200 milliárdot adtak a spanyoloknak, de ha jól értettem, 65 milliárd a kivétel. Ez 21 milliárdot jelent, ami kevesebb, mint a fele annak, mint amennyit Spanyolországnak az idén föl kéne vennie. Az olasz kormánynak 150 milliárdra van szüksége, euróban, kötvény formájában, amitől meg kell szabadulnia. Úgyhogy egyszerűen elképzelhetetlen számomra, hogy ne kelljen megint csak új hiteleket kiadni az idén. Ön az időzítést említette, és azt mondta, hogy időt nyertünk, de egyáltalán nem, csak órákat, vagy esetleg napokat nyertünk, de többet nem. Úgyhogy a kérdés az, hogy a Maastrichti szerződés értelmében ö, ö, ez működik, és felhívnám a, a 104-es cikkre a figyelmét a kartában, ahogy az LKB viselkedik, gyakorlatilag a saját szerződésnek 104. cikke e- ellen viselkedik. Én 35 évet dolgoztam Londonban, és soha nem bíztam sem a Fedben, sem a Bank of Englandben, sem az LKB-ban. És ne vegye egyzésnek, de önben sem bízom egy picit sem. So what's the question? A kérdés akkor mi? own charter. A saját kartájuk. Yes. A válasz igen. No, no. Yes. Nem, az, a válasz igen. Nos, minden esetre nem igazán írtam fel a számokat, de a lényeg az, hogy finanszírozzuk-e a bankokat olyan mértékig, hogy bármilyen mennyiségű kiadott kötvényt bevásároljanak. Nem. Maguknak kell finanszniuk magukat, és vissza kell állítanunk a piaci állapotokat, hogy a bankok saját magukat finanszírozhassák. Ez a célunk. Nem az, hogy adakozzunk pénzeket. Ez a 103-as cikk értelmében van így, úgyhogy erről nem szabad elfeledkezni. Köszönöm. Köszönöm. Hans Peter. Ja, danke. Köszönöm. Elnök úr, két kérdésem is van. Az egyik, hogy belátható-e, hogy Franciaországban a két maradó jelöltnek jó esélye van, hogy elnök legyen, és a, a paktumot, a csomagot újra akarják tárgyalni. Vajon ez újabb örvényeket kavar el majd a pia, pénzügyi piacokon, és ha igen, az LKB hogyan készül fel erre? és e- ennek a konzekvenciáit belátható-e az európiacra, illetve beáraszták-e már ezeket a konzekvenciákat? Első kérdés. Második kérdésem hazámat illeti. Tud-e tájékoztást adni arról, hogy az osztrák államkötvényeket vásárolta-e már az LKB, és ha igen, milyen mértékben, milyen mennyiségben, és hogyan értékeli az osztrák bankok helyzetét? Mert nagyon erősen kivannak téve a keleti piacoknak, illetve várható, hogy leosztályozzák őket a minősítő intézetek. Ezzel kapcsolatban az EKB hogyan készül fel az osztrák bankokkal kapcsolatban? Well, uh, what the future has in store. A, az, hogy mit tartogat a jövő számunkra, az mennyit nyitott kérdés. Hagy spekuláljak egy kicsit. Azt hiszem, abban mindannyian egyetértünk, hogy a, a megosztottság, a vita a nézet különbség nem tesz jót az eurónak. És ha ebben egyetértünk, akkor a főszereplői ennek a politikai folyamatnak, ahol az, az, az, maguk az állampolgárok is be kell lássák ezt, akiket mindez érint, is bízom ebben, és abban is, hogy bármilyen nagy is legyen a, a a kezdeti pozíciók közötti különbség az a megállapodás, amelytől függ az euró, és amelyből megerősödhet az euró, létre is jön majd ezen érdekazonosság alapján. A bevezetőm végén utaltam arra is, hogy eljött az ideje szerintem annak, hogy hosszabb távon gondolkozzunk. Feltegyük a kérdést, hova akarunk eljutni, és feltegyük magunknak a kérdést, milyen feltételeket kell kielégíteni ahhoz, hogy ezt a hosszabb távú célt elérjük. Ami a konkrétabb kérdést illeti, hogy veszünk-e vagy sem osztrák államkötvényeket, erre nem tudok válaszolni, mert nem adhatom ki, hogy mely államok kötvényeit vásároljuk. Elnézést, nem tudok erre válaszolni. Köszönöm szépen, ismét a néppárt következik, Bernard. Köszönöm, elnök úr jövő kedden fél éves hosszját ünnepli, és én a bírálat mellett szeretném, szeretném gratulálni is önnek, mert a fél év, ez fél év során a szakpolitika hibáit igyekezett kivasalni, orvosolni. Ez dicséretet érdemel, mert a, akkor is, ha nagy hiteleket nyújtottak a bankok számára, ez azért volt szükséges, mert túl lassan reagált a politika, és nem volt elég határozat, túl hosszan tartottak a folyamatok. Maradtak sajnos azért kérdések az inflációval kapcsolatban. Ön azt mondta, hogy az inflációs kockázat alacsony. Hát a, a közvelemény jelentős része ezt másképp látja. Talán kifejteni, hogy miért ítélik alacsonynak a kockázatot. Másodszorban a kérdésem felől van, hogy az LKB hitelei nem tudták megoldani a bankrendszer strukturális problémáit, erről ön is beszélt, vajon az új a, az új biztonsági garancia hitelekre vonatkozóan minden bankra vonatkozóan saját iránymutatást hoznak el létre a kockázatkezelésre. Ez megoldást lehet? Vagy milyen, milyen megoldásokat lát a banki ágazat problémáit orvosolandó? És még egy kérdésem, az LKB a jövőre vonatkozóan továbbra is él a második, másodlagos piacon államkötvények vásárlásának eszközével, vagy a hitel ö, megnyitásával ezt lezárják majd. Aztán a, saját, a Báza 3 a saját tőke követelmények fényében a központi bankok nullára tették a kockázat szintjét, Görögország esetében azonban ez nem, probl- nem problémamentes. Középtávon ön lát-e kiegyenlített súlyozást az államkötvényekre vonatkozóan, illetve megjelenik-e majd ön szerint ez a saját követelményekben? Well, first of all, uh, Nos, először is. Először is, hát mondjak valamit a, arról, hogy uh, hát nagyon ritka madár a bizalom. Nos, az inflációs kockázatok azt hiszem, hogy eléggé kiegyenlítettek vannak emelkedő kockázatok, például a növekvő olajárak, de vannak csökkenő kockázatok, például az, hogy, hogy egyre csökken a gazdasági tevékenység Európában, talán egy a Németországgal. Tehát alapvetően kiegyensúlyozottak a kockázatok, 2,7% az infláció, és azt várjuk, hogy az infláció csökkenni fog 2%-ra vagy 2% alá jövőre, 2013-ra. Figyelembe véve és feltételezve, hogy a ö, árupiacon nem lesz további emelkedés, és abból arra következtetünk, hogy az infláció megmarad. Na most pontosan ezért kell nagyon odafigyelni arra, elnézést szeretnék, szeretném, hogyha látnám is azt, akinek válaszolok. Tehát meg kell nézni azt, hogy például a bérekre mi a hatása, vagy a bértárgyalásokra jó lenne, hogyha a, az inflációs hatások egyértelműen stabilak lennének. A második kérdés. Talán túlságosan hangsúlyozzuk azt, hogy a minden nemzeti bank eldöntheti szuverén módon, hogy milyen banki garanciát választ. Nem egészen így van ez, van egy közös keretünk, vannak közös szabályaink, a igazgató tanács dönt ezen szabályokról, és a nemzeti központi bankok teszik meg aztán az ajánlatokat. Nem arról van szó, hogy rubel-szerű lenne az eurozóna működése, mint régen a Szovjetunióban, nem, nem így van, ez nem ennyire fragmentált a nemzeti központi bankok szerepe mindig is nagy volt, mindig is aktívan részt vettek a, a banki garanciák megtervezésében. Aztán az S&P, illetve a kötvény vásárlási piac jelenleg ezt a programot néhány hetesre tervezzük, de ez még változhat. És talán ez is indokolhatja, hogy miért nem teszünk nyilatkozatot semmilyen irányba. Van egyfajta bizonytalanság a jelen helyzettel kapcsolatban, mégpedig elég nagy bizonytalanság. Legutóbb a sajtótájékoztatón elmondtam, hogy bármilyen exit stratégia még túl korai, annyira változó jelenleg a gazdasági helyzet. Volt egy másik kérdésed, ezt nem nagyon értem, értettem. Az államadósággal kapcsolatos nulla kockázati arány. Ez a CLD 4-es javaslat, nem? Elnök. Azt hiszem, hogy nem sok képviselő gondolkodik így de a parlamentben már régóta odafigyelünk erre. Válasz. Nos, hát ha már fragmentációról van szó, akkor elmondanám, hogy ha különböző államadóságok esetében különbözőek a kockázati ráták, akkor lesz egy, lesz egy olyan hitelpiacunk, amely természetes módon fragmentált, és ilyen körülmények között kéne monetáris politikát alkalmazni. Hát ezen el kell gondolkodni, nem tudom, hogy az EKB megfelelően megvizsgálta-e már ezt a kérdést? közel. Elnök? Hát, ha elgondolkodtak rajta, akkor kérem, hogy tájékoztassanak minket. SND, Bernardo. Köszönöm szépen. Nos, nekem nem is igazán kérdésem lenne, három észrevételt szeretnék önnek elmondani, aztán elmondhatja, hogy egyetért velük, vagy nem. Első észrevételem, fiskális konszolidáció. Nos, ezt nem lehet elkerülni, de sok függ attól is, hogy hogyan alkalmazzák ezt, hogyan valósítják meg. Vagyis tudnunk kell alkalmazkodni ehhez a konszolidációs módszerhez, tudnunk kell, hogy mennyire elleállísak az elképzelések, hogyan működik a gazdaság, illetve milyen módon alkalmazzák ez a egy-egy ország konkrét helyzetére, például likviditás szempontból. Második dolog, az LTRO egyrészt kockázatos, másrészt talán okos dolog. A bankok deleveraging jét nem feltétlenül kell, föl, nem feltétlenül kell kockára tenni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy új válaszokat kell találni, új javaslatokat válunk a LKB-tól, illetve általában a központi bankok rendszerétől harmadik dolog. Hosszú távú európai uniós jövőképre van szükség. Itt új szerepet jelölhetünk meg az EKB-nek, és a gazdasági irányítás felelőssége csak részben kapná meg az EKB. Hogyha ön röviden tud válaszolni ezekre az, e- ezekre az észrevételekre, még pedig igennel, akkor nagyon elégedett leszek. Olaszul válaszoljak, vagy angolul? Oké, okay. dunque. Olaszul, jó félig tudok egyetérteni, 50%-ban. Ahogy a híres edző idézet mondja. Fiskális konszolidáció. Nos, hogyha hogyha csupán a kamatlábak alapján a, működik ez, az nem jó. Jó lenne a, a folyó kiadások alapján működtetni ezt, tehát nem kell csökkenteni a beruházási, az infrastruktúrális költségeket, hanem a folyó fizetési költségeket kell csökkenteni. Sürgősségi helyzetben, amikor nagyon nagy a feszültség, a stressz, akkor kell ezt megtenni. Azt hiszem, hogy sokkal könnyebb, sokkal könnyebb kiadásokat csökkenteni, és a tőke, a tőke kiadások, illetve az infrastruktúrális kiadások csökkentésében is különbség van. Tehát minden attól függ, hogy a fiskális konszolidációt hogyan, alak, hogyan valósítják meg. Deleveraging kérdése. Nos, bizonyos országokban, az eurozónában szükség van erre, mert a bankok olyan nagy mértékű eszköz halmoztak fel, amelyek megbénítják őket, tehát mindenképpen meg kellett ő szabadulni. Az LTRO segítségével egyfajta mozgásteret kaptak a bankok, ezt az eszköz likvidációt megfelelő időhatárok között lehet megtenni, vagyis ismételten időhöz jutottunk, plusz időhöz de a deleveragingre sor kerül, sor kell keríteni. Nos, az EKB nem tehet meg, nem lehet főszereplő ebben, az EKB segít, nem arról van szó, hogy a zombi bankunknak segítünk, hogy akkor is életben maradjanak, amikor erre egyébként nincs lehetőség. Ennyi lenne a válasz. Köszönöm, Oles mit következik az Alda nevében. Sul ruolo della BCE noi non, non, non facciamo ipotesi. Nincsenek feltételezéseink a bank szerepét illetően, illetve a jogalkotói részletekről. Én úgy gondolom, hogy stabilizálni kell az árakat. Már ez is eléggé komplikált feladat. Köszönöm. Thank you, uh, Mr. Draghi. I... Köszönöm, Drági úr. Két kérdésem lenne, és egy megállapításom. A franciaországi elnökválasztási kampány során, ahogy ezt már korábban is hallottuk, óriási vita folyik arról, hogy mit csinál az LKB. Nagyon sok közgazdász állítja, hogyha mindent nem is csinálnak rosszul, többségében azonban igen. És egyre inkább szükség lenne a növekedésre, ezt kérdezték a kollégák is. Ön hogyan értékeli azt, hogy nem tesznek eleget a növekedés érdekében? Mit mondana erre? A második könnyebb kérdés közvetlenül a mai témánkhoz kapcsolódik, de a későbbiekben a pénzügyi tranzakciós adóról fogunk szavazni. Hogyha tudna valami tanácsot adni, drági úr, hogy támogassam -e ezt itt az Európai Unióban, ez majd elősegíti a növekedést? Hát látja, de hát itt van a független bankos körünkben. Végül, ez komoly, drági úr. Egy felhívással élnék. Én nem az eurózónában élek, és hetente szinte próbálom megmagyarázni a hazámnak és állampolgártársaimnak, hogy jó lenne, ha az eurózónához csatlakozna. Ezért önhöz fordulok, drági úr. Talán ön az egyetlen európai itt Európában próbálja meg megmagyarázni, hogy miért olyan fontos és előnyös a közös valuta Európának. Mert legalábbis az én hazámban szinte lehetetlen megpróbálni, megmagyarázni azt, hogy Svédországnak miért kellene csatlakoznia az eurózónához és néha úgy gondolom, hogy talán jobb lenne az eurózónának, hogyha Svédország már csatlakozott volna, mert nagyobb lenne már a stabilitás, és talán szolidaritást is. De kérem, ne feledkezzen el erről. Ne csak azt próbálja megvédeni, hogy ma mi történik, hiszen a jövő képpel is rendelkeznie kell a többi tíz ország számára. Köszönöm szépen, drági úr. Köszönöm. Első kérdés. Mindent megteszünk, amit tehetünk a növekedés érdekében? Nos, hadd mondjam el, hogy a mi feladatunk nem ez. Az árstabilitás biztosítása, és ezen keresztül hozzájárulás a növekedéshez. Azt hiszem, hogy itt teljesítünk. Ezen kívül azonban intézkedéseink hozzájárultak a pénzügyi stabilitáshoz és a növekedéshez, a monetárpolitikánk, ahogy már korábban is mondtam, az árstabilitás mellett hozzájárult ehhez, a növekedéshez. Azt hiszem, ehhez nem tettek hozzá semmit, de ön is nagyon jól tudja, a növekedés egy csomó más dologtól is függ. Az egyik ezek közül például az államadóság. De a valós érintettek, a KKV-k, a nagyvállalatok, a fogyasztók is hozzájárulnak, a befektetőkkel együtt a növekedéshez. És ugye vissza kell, hogy nyerjék bizalmukat az üzletmenetben, a pénzügyekben, mert a pénzügyi, a fiskális, az ástabilitás mind-mind nagyon fontosak. De ugyanakkor a vállalkozói energiákat is fel kell szabadítanunk, és ezek az emberek már korábban bebizonyították, hogy képesek erre. Úgyhogy azt hiszem, hogy rendkívül összetett dolog ez, de az AKB mindenképpen a teljes politikai környezetet tudja biztosítani ehhez. Ami a pénzügyi tranzakciós adót illeti. Nos, fiskális területre eveztünk, ez nem az LKB feladata, hogy véleményt nyilvánítson fiskális intézkedésekről, főleg az adókról. Amit mi és én is korábban állítottunk, az az, hogy a pénzügyi tranzakciós adó először is gyakorlatilasnak kell, hogy legyen, és minden országnak be kellene vezetnie másodszorban. Mert egyébként eltolódnak az iparágak azon országok felé, ahol nincs ilyen adó. Vagy, ami még rosszabb lenne ebből a szempontból, egy olyan árnyék bankrendszert alakítanak ki, ahol nem láthatók ezek a tranzakciók. Ez az egyik feltétel. A másik a piac véleménye amelynek értelmében gyakorlatilag a likviditás csökkentése és az ingadozás csökkentése. Tehát a spekulációval szemben kell indulni, mert mivel nagyobb a bizonytalanság, azzal nagyobb a spekuláció. Ez az egyik megközelítés de gyakorta igaznak bizonyul. Harmadsorban nyilván hatással van, és ez már a mi területünk, bizonyos monetárpolitikai eszközökre. Úgyhogy ezekre nem szabad elfeledkeznünk, amikor a pénzügyi tranzakciós adóra gondolunk. Aztán van egy általános gondolat is. Most olyan időket élünk, amikor a legtöbb külföldi befektető, a finanszírozási forrás a kormányok és az üzletágak számára az euró térségből egyszerűen eltűntek. Azt szeretnénk, ha visszajönnének. Úgyhogy azt hiszem, a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy talán ez a legjobb módja az eurozónába csalogatásának a külföldi befektetőknek de hát ez olyas valaki vélemény, akinek sem mandátuma nincs, hogy ilyenekről beszéljen önöknek. És hát a felszólítás rendkívül fontos, hogy elmagyarázzuk, hogy miért jó az, hogyha közös valutánk van. Hát jó volt, előnyös volt, és en, ezeket az előnyöket már korábban is felsoroltuk számtalanszor. Úgy gondolom, önnek igaza van. nem a jelenlegi helyzetet kell most védeni, hanem el kell mondanunk azt, hogy mi lesz a jövőben. Most azt kell mondanunk, hogy lesz hosszú távú célkitűzésünk az elképzeléseinknek, és a feltételeket is meg kell határoznunk, hogy végül is ez valóra váljon. Erre volt már példa. Volt már rá példa más tiszti szerződés idejében, az euró bevezetésekor olyan 10-15 évvel ezelőtt az emberek már megmutatták nekünk az utat. És aztán a feltételeket is felsorolták, hogy miknek kell megfelelnünk, hogy idáig eljussunk. És azt hiszem, hogy most hasonló helyzetben vagyunk. Köszönöm. Ja. Köszönöm. És bél. A reformfrakció Robert Szár. Köszönöm szépen. Elnök úr, kérdésem Európa szempontjából kis kérdést érint, ám egy tagállam szempontjából nagyon fontos. És ez nem Svédország, de nem nincs messze Svédországtól az érintett tagállam. Lettországról van szó. A hónap elején Lettország miniszterelnöke Dobrovskis eh, az IFP idézte, ahol is itt támadta volna a bankot azzal, hogy átalakítja a Maastrichti szerződést feltételeit gerrymandering módon, tehát magának kedvező módon. Görögországhoz, az Írországhoz hasonlóan pénzügyi ö, támogatásokról beszélt. Ugyanakkor hosszú távú ö, kamat kritériumok alapján lett országot csak egy országhoz mérték, ez az ország pedig nem eurozóna ország, Svédország, amihez hasonlították Lettországot. Ez pedig nem méltányos a miniszterelnök szerint. Tehát ha egy vagy két ország jelentkezik 2014-ig az eurozónabeli tagságra, Nos, a kérdésem az, hogy biztosítja ön, ön azt, hogy az LKB, amikor értékel Letország, vagy bármely más tagállam készségét a monetáris uniózból csatlakozásra, akkor csak a hivatalos konvergencia kritériumokhoz csatlakoznak-e, és a hivatalos módszer, számítási módszertanhoz, vagy pedig egy nem konvencionális értékelést is elvégeznek majd akkor. Köszönöm. Azt arról biztosíthatom, hogy a konvergencia kritériumokat úgy mérjük, ahogy mindig is tettük korábbi fordulókban. Nem lesz semmiféle szelektív alkalmazása vagy diszkriminációról nem lehet beszélni majd, amikor döntünk. Akkor most menjünk vissza a néppárthoz, Mário Móró. Efkaristos, kirie prodre drági, a eh, preferito ringraziarla anticipatamente. Köszönöm szépen, drági úr. Görögül szerettem volna először is köszönetet mondani az EKB elnökének, mert tudatában vagyok annak, hogy ugyanolyan jól ismeri a görög nyelvet, mint a németet. Una domanda. Szeretnék kérdezni valamit. A bevezetőjében utalt erre, e, és ez nagyon érdekes volt számomra. Amikor is arról beszélt, hogy e, milyen rugalmaságra, új rugalmaságra van szüksége az LKB-nak. Azért e, Érdekelt ez engem, mert pillanatnyilag, mivel szemben vagyunk a nagy pénzügyi gazdasági válsággal, a kormányok rendkívül merevek mindenféle innovációval szemben, főleg az Európai Uniós projekt intézményes szintjén. Az EKB rugalmassága az egyetlen valós lehetőség, amelyen rendelkezünk, annak érdekében, hogy kontinensünk valóban növekedhessen. És úgy tűnik számomra, hogy például a német kormány, ami nagyon merev, az euró kötvények vonatkozásában például érdeklődést mutatott az LKB rugalmasságával szemben. Persze nem akarok itt most kommentálni, de a kérdésem az, hogy mi ez a rugalmasság, vagy új rugalmasság az LKB részéről? Köszönöm. Nem egészen értettem emlékszem, amikor, beszélt, mikor beszéltem az LKB rugalmasságáról. A vezető elején. Elnézést kérek, de... Okay. I think it's azt hiszem, hogy ez valami tolmácsolási dolog lehetett, mert nem hiszem, hogy használtam volna a rugalmasság szót. Ez eléggé szimptomatikus dolog, de nem, nem hiszem. De ellenőrizni fogjuk. Most ellenőrizzük. Uh, we'll, we'll, we'll check that and see if we can jó, ellenőrizni fogjuk, és meglátjuk, hogy meg tudjuk-e oldani ezt a kérdést, de közben tovább lépnénk a következő kérdésre. Well, we've got. let's let's let's go on to. Jó, akkor menjünk tovább, és visszatérünk majd a rugalmasságra. Köszönöm, kedves Sáron! Engem Franciaországba választottak meg, de nem akarom az EKB-t azzal vádolni, hogy nem hagyományos módon nem akarja növelni a növekedést, vagy pedig nem erkölcsösen viselkedne, mint ahogy ezt már is jelezte. Nos, ami a stratégiát illeti, hiszen erre szükség van Európában, és ahogy ön is említette, ez nem a monetárpolitikától, függ csak, hanem attól, hogy milyen jó szakpolitikákat ötvöznek össze. Nos, Franciaország, hogyha változás lenne, emellett ennél a voksot. Nos, ön gyakorlatilag az európai kincstár vonalát védi, ahogy én minősíteném, a Macmillan bizottság előtt, hiszen nagyon jól ismeri a gazdasági irodalmat, nyilván tudja, hogy mire gondolok. Nos, ez a kincstári vonal gyakorlatilag, gyakorlatilag expansionista monetárpolitikát jelent, és ö, ami a költségvetést illeti szigorítást, ö, ez most már egy éve így van, és nem igazán ö, állta meg a helyét, mert az eurozónában megint csak recesszió lesz jövőben. Végül is a beruházás nem, varolások nem érzékenyen reagálnak a monetárpolitikára, sem arra, hogy csökken a munkalehetőség, és ezért kevés a hiteligény, mert nincsenek befektetések, nem kell hitel a vállalatoknak. Úgyhogy a kérdésem a következő. A monetárpolitikára elegendő számítani a recessziós időkben? Elegendő-e a költségvetési politika. Ön azt mondja majd, hogy nincs elég manőverezési lehetőség itt. De hát ön is utalt erre, hogy mi volt a különbség a Macmillan bizottságon belül is a költségvetés működése és a, a, a tőke költségvetés között, aminek viszont a beruházásokat kellene finanszíroznia a ciklusok ellenmenően. A kérdésem, amit föl szeretnék tenni, a következő. Ön hogyan viselkedne, ha Franciaország kizárná az állami államháztartás hiányából a befektetéseket, ha választási fordulatra kerülne sor. Uh, Köszönöm szépen. Nos, ahogy már említettem, biztos vagyok abban, hogy a politikai síkon való változások szereplői is közös utat fognak találni, hogy megvéd, meg, ö, mentsük az eurót. De ne felejtsük el a konkrétumot kérdésében. A tőke kiadások kizárása a Maastrichti ö, számításokból már felmerült, amikor a Maastrichti szerződésről volt szó 92-ben. Aztán ismételten, amikor a stabilitás és növekedési paktumról volt szó. És mindkét alkalommal úgy ítélték meg, hogy túlságosan nehéz, túlságosan megfoghatatlan koncepció volt, túlságosan nehéz a megvalósíthatáságát értékelni ennek a kizárásnak csak hogy emlékeztessek ennek történetére. Ennyit visszatekintésképpen. Hát majd meglátjuk, hogy az illetők mit fognak tenni. Egy dolgot azért még kiegészítésképpen el szeretnék mondani. Azt említette, hogy most már egy éve ö, szigorítások vannak a fiskális politika terén. Ez azért bizonyos országok esetében nem igaz. Ö, vannak olyan országok, akik már eléggé sokat javultak, ahol a fiskális politikát ö, ö, októberben, szeptemberben vezették be, ott vannak szigorítások. Más országokban tökéletesen igaza van, ö, vannak olyanok, ahol több mint egy éve folyik ez. Úgyhogy ez változó. Ez nem a, vá- a kérdésre adott válasz, de ö, akkor most ö, a 2012-es adatokat el tudom mondani, most kerültek nyilvánosságra, és összességében pozitívak. A második és a harmadik és negyedik éves szorítások megfordultak, és a, a bankok a második negyed évben további könnyítést várnak. A bankok a kis és nagykereskedelmi finanszírozáshoz való hozzáférés terén minden fajtában, a, főleg a, az adóssági részvénypapírok és a, és a hitel területén javulást tapasztaltak. Úgyhogy további javulás várható, kismértékű. Ezen kívül a dokumentum arra is utal, hogy a bankok szerint, és ez most visszatér az egyik kérdésekre, az államadóság válság hatása csökkent. Azért óvatosan intennék arra, amit már korábban is mondtam, hogy ennek azért időre van szüksége, hogy a cégek és a háztartások szempontjából érzékelhető hatása legyen, illetve a hitel szempontjából is. Köszönöm szépen! Úgy gondoltam, hogy ezzel a hírrel szolgálhatok, miután az embargó lejárt. Köszönöm. Köszönöm. Még mindig keressük a rugalmas szót, még eddig nem találtuk. Időközben a néppárt következő kérdése Corinne Wörtenkol. Köszönöm, drági elnök úr. Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyra értékelem azt a bölcs módszertant és módot, ahogy ön elnökölte az elmúlt válságos időszakban az Európai Központi Bankot. Hollandul folytatnám, tehát mivel, hogy holland parlamenti képviselő vagyok. Dat u gezegd hebt, eh, de Europese Centrale Bank kan niet inspringen. Említette, hogy az Európai Központi Bank nem léphet közbe olyan országokban, ahol a központi bankok, vagy egyáltalán a rendszer eh, nem teljesíti a feltételeket. Nos, vannak olyan tagállamok, amelyek a Sixpacket aláírták, és amelyek reformokat ígértek az elkövetkezendő hónapokban, években. Aztán Francia és Holland, Franciaország és Hollandia nem nagyon hajlandó arra, hogy beváltsa az ígéretét, és ez kicsit bonyolítja a helyzetet. Vannak-e részletei ezzel kapcsolatban? Mit vár Hollandiától és Franciaországtól most a válság idejében? Mit jelent mindez az Európai Központi Bank számára? Az eurózónában hogyan lehet a monetárius politikát alakítani, hogyha a tagállamok nem hajlandók a konvergencia kritérium, konvergencia követelményeket teljesíteni? Mit jelent ez ön számára? Meddig tudjuk elviselni a feszültség növekedését? mikor hajlandó közbeavatkozni? Milyen sürgősségi vagy megmentési alappal kívánja a hollandokat megmelegíteni? Mit jelent ez ön számára? Ez, ez... Ahogy korábban is kifejtettem. Köszönöm a dicséretet mindenek előtt, persze. Tehát, hogy korábban kifejtettem, nem könnyű kérdés ez, mert magában foglal politikai, olyan politikai fejleményeket, amelyek még nem valósultak, másosabban politikai döntéseket, amelyeket még nem hoztak meg. Úgyhogy számomra nagyon nehéz előre meghatározni a választások eredményét, meg aztán a döntéseket, meg ezek kihatásait. Ami elmondható általában, hogy az euró térségnek folytatnia kell a hitelesség fenntartását az árstabilitás révén, a fiskális államháztartási stabilitás és a növekedés stabilitás tekintetében. Ezt minden szereplőnek észben kell tartania. Egy hiteles térség, ahol árstabilitás, fiskális stabilitás és növekedés érvényesül. Ha ezek az elemek mindegyike nem jelenik meg, akkor a hitelesség eloszt, fel, eltűnik. És mint minden valutaunió, devizaunió, hitelesnek kell tűnnünk a világ többi része előtt. Ennyiben egészében véve a jelenlegi kivételekkel együtt is, ezek a, ezek a feltételek fennálltak, fennállnak általában, átlagban. Voltak kivételek, eltérések itt-ott, ám általában fenntartottuk ezeket a hitelességi feltételeket, és ezt meg kell, tovább is meg kell tartanunk, sőt erősítenünk kell. Köszönöm, most a szocialista frakció, Antonin. Köszönöm szépen a Európai Központi Bank hitelességével kapcsolatban. Nos, nagyon fontos, hogy az EKB tudja reagálni a problémákra, meg tudja ezeket oldani. A szerződés egyik pontja sem akadályozza meg az EKB-t abban, hogy központi bankét lépjen fel. Azt hiszem, itt lehet az emberek bizalmát megnyerni. Nos, magán adósság kérdése. Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen sokban összefügg az LKB e működésével, a tőke mozgásokkal, és azzal kapcsolatban, hogy a különböző ö, ö, árfolyam különbségeket mennyire, mennyire szigorúan ítélték meg az államok. Nos, azt hiszem, hogy ön a Financial Compact-et támogatta mindig is. Van egy felülvizsgálati európai hatóságunk. Jó lenne, hogyha lenne egy olyan ö, intézet is, amely az európai rendszerszerű kockázatokkal foglalkozik. Nos, említette a pénzügyi tranzakcióadót. No, miről is van itt szó? A pénzügyi ipar, illetve a pénzügyi termékek fogyasztói kapcsolódnak azon fogyasztókhoz is, amelyek nem csupán pénzügyi jellegűek. Döntésről döntést kell hozni, szerintem egyenlő módon kell ezen fogyasztókat kezelni, nem csupán a pénzügyi termékek fogyasztóira vonatkoznak ezek a szabályok. Köszönöm. think that um, we have, you, you are right, we have... Igaza van. volt egy úgynevezett fiscal compactünk valóban, és most leginkább arra tudnék utalni, hogy ugyanezt kell a növekedés területén is megvalósítani. Egyébként a hatos csomag ezt végül is előkészítette, úgyhogy vissza kell térni ahhoz, és egyfajta növekedési csomagot is előre, e, előtérbe kell helyezni. Nos, azt hiszem, hogy leginkább a pénzügyi felügyeletre kéne most a hangsúlyt helyezni európai szinten. Ez további fragmentációs forrás, hiszen a különböző nemzeti felügyeleti szervek máshogy alkalmazzák a közös szabályokat. A bankrendszer adó előnyeivel kapcsolatban, most hát én nem utalnék itt egy külön adóra, de igaza van, semmilyen ipar sem kell, hogy előnyben részesüljön, egyelően kell egyelő bánásmódot kell létrehozni, de ezt különböző módon lehet elérni, különböző adóknak különböző hatása van. Nem feltétlenül kell egyetlenféle adóval ezt elérni, de egyetértek valóban, senkit sem kell tehát nem kell előtér, nem kell pozitívabban kezelni a banki szektort, mint másokat. Köszönöm szépen, Kéj következik a néppárt nevébe. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, drági úr, üdvözlöm Önt. Nagyon érdekes dolgokat mondott a banki rezolúció kérdéséről, illetve erről a növekedési kompaktról, amit említett. Feltennék egy félig meddig költői kérdést. Jó lenne, hogyha nem csak megszorításokról lenne szó. Én négy Európa barát referendumban voltam otthon élenjáró, és úgy tűnik, hogy az Európai Unió leginkább IMF párti, és nem igazán nem igazán támogatnak minket ezért az emberek, mindenki fél tőlük, mint a pestistől. Mindenki azt kérdezi, hogy miért van szükség a megszorításokra, miért kell állandóan ezt a szót alkalmazni. Kérem, a reményről, a munkahelyekről beszéljünk inkább, pozitívabbnak kéne lenni a felhasznált nyelvezetnek. Írországban a cash flow és a bizalom foglalkoztat mindenkit. Írországban megnőtt a külföldi működőtőke használata, de a cashflow még mindig gond. Géni 30%-ára nőtt az államadóság. A kérdésem a cashflow-val kapcsolatban az lenne, hogy ezen körülmények között számít arra, hogy tudjuk teljesíteni a feltételeket? Nem kéne ezeket átdolgozni? Nem kéne lehetőséget adni arra, hogy hosszabb távon lehessen teljesíteni a feltételeket, és így a cashflow problémát is meg tudjuk oldani, és végre ismételten növekedni fog a gazdaság? Írországban azt láttuk, hogy erős vállalás történt a programszakpolitika végrehajtására, elkötelezettség. És az ír kormány minden eddigi tette azt a célt szolgálta, hogy az államháztartási politika fenntartható pályára kerüljön, és hogy a pénzügyi szektor reformját végrehajtsák. Ennek ellenére vannak további kihívások, és az ír banki ágazat szerkezetváltását végre kell, ha be kell fejezni a bankok mérlegét meg kell erősíteni, és különösen arra van szükség, hogy Írország ismét hozzáférjen a piacokhoz. Konkrétabban reflektálva a kérdésére, hogy vajon az LKB tervezi-e, hogy bármit is tegyen a, a szerződés jelenlegi feltételeit módosítandó, a válaszom nem. A szerződés érvényes feltételei a feltételek. Tettünk bizonyos lépéseket, tovább folytat, látjuk azt, hogy azt a, a, a, a kérdés mérlegelését a jövőbeli viselkedés függvényében, ám jelenleg ez a szerződés van érvényben. A, ehhez kell tartani magát a feleknek. Köszönöm. Szociális frakció Péter Simon. Drági úr, a a Német Szövetségi Bank az LKB rendszerével szemben márciusban, februárhoz képest 12%-kal most már 660 milliárdra nőne a ez hatalmas részét képezi a német költségvetésnek, ez aggályokat okoz. Egyik ö, egyensúlyi hiány, és csak egy-egy tagállam kiesésével volna talán megoldható. Ugyanakkor hónapok óta ez az egyensúlyhiány többek szerint a kockázat növekedését mutatja az eurozónában. Az elmúlt héten egy német gazdasági professzor, aki a, illetve a német Bundesbank elnökét támadta meg, azzal, hogy nem, hogy nem hitelesen működik. Ön szerint az egyre nagyobb egyensúly hiányokban a kifizetési, a Target, 2, Target 2-es kifizetési rendszerben csak technikai gondok vannak, vagy ö, mélyebb problémát vetesz fel az eurozónában. Thank you. Uh, no, I... Köszönöm. Szerintem a Target 2-es egyensúlyok egy, egy kifizetési rendszer szokásos a szokásos ö, szimptomáit mutatja. A bank közötti és államok közötti kifizetési folyamatokat tükrözi. Normális körülmények között nem, láthat, nem lehetnénk tanúi ilyen magas mérleg pluszoknak egy-egy ország javára, miközben a, a többi állam hitelezője volna egy-egy tehát ilyen helyzet ritkán alakul ki. Ugyanakkor a Target 2-es egyensúlyhiányok szimptomái egy mélyebb rendszernek, feltételnek. A, szim, a szimptomák a, a fizetési rendszer részét képezi, nem ezekkel kell foglalkoznunk alapvetően, hanem az alapbetegséggel. Az alapbetegség pedig nem más, mint az, hogy más és más szintű a versenyképessége egyes tagállamok gazdaságának. A más és más szintű versenypiaci hozzáférés is ide sorolható a tagállamok között, és ez a, az államháztartás fenntarthatóságát és a növekedés is befolyásolja. Más és más módon alakulnak ezek tagállamokban. Nem feledkezzünk arról, hogy öt évvel ezelőtt még ezeket az egyensúlyokat nem is vettük figyelembe. Nem, nem, vagy éppen nem aggódtunk ezek felett. Tehát amennyiben az államháztatási konszolidáció megtörténik az érintett államokban, ha a növekedési pályára állnak, így ismét erősödik a versenyképesség, akkor ezek a Target 2-es egyensúlyok, vagy egyensúly hiányok pontosabban eltűnnek majd maguktól. Ez tehát a helyzet. Őszintén szólva, ezeket kockázatosnak tekinteni a, a hitelezők szempontjából nem helytálló állítás, mert unióként uniók vagyunk, és együtt mozgunk. Egy kifizetési rendszerben az egyes felek nem vannak kitéve nagyobb kockázatnak, amennyiben egyben marad a rendszer. Köszönöm. Markus Ferber a néppárt részéről kapszol. Köszönöm, elnök, drági elnök úr a bevezetőjében szorosabb gazdaságpolitikai kooperációt vázolt fel, illetve követelt az eurozónában, ugyanakkor az egyes tagállamokon belül is nagy társadalmi, gazdasági különbségek vannak, miközben egységes tagállamokként egységes gazdaságpolitika sem látható. Látható ez Belgiumban, Spanyolország gazdag és szegény régiói között, észak-olasz, dél-olasz régiók, lehetne folytatni, hogy Magyarország, Nyugat-Kelet-Magyarország, tehát egy tagállamon belül sem látható egy, igazából egységes politika. Ugyanakkor az eurozónában stabilizátorokként kell fellépni az LKB, a gazdasági diszparitások kiegyensúlyozása a cél az unióban egészében. Vajon a gazdaságpolitika együtt, együttműködés tekintetében nem lát egy kihívást? itt nem látja annak lehetőségét, hogy erősítsük a gazdasági stabilizátorok európai jellegét, és ezáltal tegyük őket hatékonyabbá. Hogyan látja ezt a helyzetet? Thank you. The... Köszönöm. A, a, a kielentésemet úgy kell értsék, újra és újra elmondom, hogy uniók vagyunk, és tovább, tovább is kell lépnünk ilyenként egy utat kell kijelölnünk, és egy, egy, egy célpontot, és ki kell, meg, ki kell fejtenünk, hogy milyen feltételeket kell ahhoz megvalósítani, hogy tovább léphessünk ezen irányába. Egyik ilyen feltétel nyilvánvalóan az, hogy nem, nem indulhatunk egy transferunióból ki. Lassan be kell mutatnunk azt, hogy a tagállamok képesek megállni a lábukon, erre utaltam, mikor azt mondtam, meg, ki kell, meg kell tudjuk magyarázni, mik azok a feltételek, amelyek meg kell valósuljanak. Ugyanakkor éreztetünk el azt is, hogy előre lépünk, hogy nem akadtunk el, nem állunk egy statikus rendszerben, hanem mozgásban vagyunk. Erről győzöttem meg, és a mostani valóság egyre inkább meggyőz ennek szükségességéről. Tehát a, a, a mozgás, az előrehaladás, a haladás benyomását kell keltsük, és ezt éreztetnünk is kell. Köszönöm Gunnar Hökmark. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azon tényen túl, hogy teljesen egyetértek Ole Schmidt svéd kollégámmal arról téről, hogy a pénzügyi tranzakciós adó nagyon furcsa módja, egy nagyon sajátságos módja az öngóllövésnek, ugyanakkor utalnék az LTR, LTRO-kra is. Láttuk az európai gazdaságban, hogy nem tudjuk összönözni a növekedést a deficittel önmagában. Ha megnézzük a mai európai gazdaságok állapotát, látható, hogyha van ösztönzés, akkor a deficit révén ösztönzik ezeket. Ha a deficit nem volna probléma, akkor nem lenne semmi baj. Az a baj, hogy a deficit a baj. Ezt be kell lássuk és ezzel kapcsolatban kell megvitassuk ennek fényében az LTRO-kat, mert bizonyos szempontból ez egyfajta bailout, és a deficit finanszírozásának könnyítése is bizonyos szempontból. És ez egy, ezzel időt vásárolunk, nem az a fő kérdés, hogy jó dolog-e vagy sem időt nyerni, vásárolni. A kérdés az, hogy hogyan használjuk az időt. Az idővásárlása nyilvánvalóan utal arra, hogy van egy költsége ennek. Költséghatákonysággal kell megvizsgálni, van-e ennek értelme. Vajon jobb a helyzet, amely ezzel előáll. Mert a, mert a hiány sokszor egyre mélyülnek, mert a strukturális problémákat nem változtatnak az államok. Ön szerint az időt jól használtuk-e fel, használjuk-e fel, erősítjük-e a versenyképességet, megoldjuk-e a strukturális problémákat ezen idő alatt. Növeljük-e azon képességünket, hogy megbirkózzunk a hatalmas egyensúlyhiányokkal a gazdaságokban. Mert ez az igazi tesztje az LTRO műveletnek, hogy megérte el vagy sem ezeket alkalmazni. No, I think, I think I would agree. Azt hiszem, hogy minden egyetértek, amit elmondott. és az ilyen kérdésekre nehéz válaszolni, de a kérdés, tehát nehéz, az, induljunk ki az ellenkezőjéből. Hogyha mindez nem létezne, akkor a strukturális növekedési gondokat, a tőke gondokat meg jobban meg tudnák oldani az, a tagállamok. Ha nem lett volna LTRO, akkor azt hiszem, hogy nagyon-nagyon komoly finanszírozási válság uralkodott volna. Amikor úgy döntöttünk, hogy az LTRO-ra szükség van, úgy gondoltuk, hogy annak nincs értelme, hogy a bankok összeomoljanak, hogy finanszírozási válság alakuljon ki. Ez nem oldaná meg a kisebb problémákat. Sem a tagállamok számára, sem a bankok számára nem, jelentene, nem jelentett volna ez megoldást. Így ebből kell kiindulni. De most egyértelműen a kormányok térfelén és a bankok térfelén van a labda, a nyert időt neki kell fölhasználni, és bizonyítani kell azt, hogy megfelelően használják fel ezt az időt, okosan, produktívan, mindenki teszi a feladatát ezen idő alatt, és a jövőben továbbra is vizsgáljuk azt, hogy milyen bizonyítékát adják a kormányok és a bankok annak, hogy okosan használják fel ezt az időt, de ha nem lett volna LTRO, akkor másként alakult volna. Elnök, Jean-Paul Gossis teszi fel az utolsó kérdést. Köszönöm elnök asszony a szót, köszönöm elnök úr. Nem akartam szólni, de mivel van még egy kis lehetőség, azért elnök úr először is engedje meg, hogy elmondjam. Ah, nem tudtam, melyik mikrofonba kell beszélnem. Tehát, mivel van lehetőség, így most tüzet oltok, és hogy szeretnék. Először is, elnök úr, nagyra értékelem, amit elmondott, de ugyanakkor szeretnék egy rendkívül pertinens kérdést feltenni önnek. A vita során, főleg a jelenlegi választási viták során bizonyos országokban a növekedés, a szigorúság, a versenyképesség állandóan felvetődik. De végül is mi, amit állampolgárainktól kérdezünk, vagy kérünk, az az, hogy a növekedés hogyan alakul ki, hogyan legyen nagyobb szigorúság, versenyképesség, és erre nincs konkrét válasz. Mindig valamilyen beszédből indul ki a dolog, vagy csomó mindent tettünk már, de az állampolgár gyakorlatilag semmi kézzel fogható eredményt nem láthat. Úgyhogy ez a kérdésem, hogy konkrétabban mit mondhatunk ezen növekedés, versenyképesség, kevesebb szigorúság szavak mögött. Köszönöm szépen. Hát bár tudnám a választ. De azt hiszem, mindannyian jó úton járunk. Valószínűleg a lehető leg nehezebb időszakát éljük az egész folyamatnak, ahol a szigorúság, és elnézést, hogy ezt a szót használom, a fiskális konszolidáció, igen, igen, történetesen igaza van, egyetértek önnel, tehát a fiskális konszolidációt már beindították, vagy most folyik, és most már kezd hatni is. Még az előnyöket ugyan nem tapasztaltuk, de ugyanakkor meg vagyunk győződve arról, hogy ki kell tartanunk, és folytatnunk kell ezen az úton a munkát. A strukturális reform vonatkozásában a legmélyebb érdekek merültek fel, mert egyébként már réges bevezették volna őket. Tehát legmélyebb érdekeket érintették, és bizonyos mértékben alapvetően megváltoztatták azokat a társadalmakat, amelyekben éltünk. És már ez önmagában eh, fájdalmas. Úgyhogy ezt tapasztaltuk. Most még csak eh, a folyó közepén tartunk, amit át akarunk úszni, és az egyetlen válasz erre az, hogy kitartás, az LKB megteremti azokat a feltételeket, amelyek a lehető legkedvezőbbek ennek a folyamatnak a lefolytatásához. Köszönöm. Elnök asszony, mivel van még egy-két percünk, Kotyi úrnak adnám meg a lehetőséget, hogy még egy kérdést feltehessen. Köszönöm, tényleg van itt még egy kis idő, kihasználom ezt is egy helyes kijelentésére szeretném felhívni a figyelmet. A gond nem az, hogy likviditási hiány van, amikor a, gazdas, a monetáris, gaz, monetáris politikát védte. A kérdésem az, hogy a konjunktúra közepette az úgynevezett strukturális reformok önmagukban hogyan tudják azt elkerülni, hogy egyfajta ördögi körbe kerüljünk, amely aztán gazdasági válságot, igazi gazdasági visszaesést is eredményezhet. Értem, hogy az Európai Központi Banknak mi a feladata, a lehetősége, de elemzési szempontból ön szerint a strukturális reformok elegendőek-e amikor nagyon komoly a gazdasági, igazi, mély gazdasági válság esélye. És hát a befektetések csökkenéséről sem ártana beszélni. Válasz. Nos, a, a fejlődés, a növekedés nem csak a struktúrális reformokból ered, de ne felejtsük el, hogy a kereslet termékei iránk elég nagy, tehát még mindig komoly export bevételünk van, és nagyon alacsonyan vannak a kamatlábak, vannak akár negatív kamatlábak is. Nos, az előbb elhangzott, hogy ha, ha deficitet akarunk teremteni azáltal, hogy keresletet teremtünk. Nos, hát ez elég furcsa lenne. Két évvel ezelőtt voltak olyan országok, ahol magas volt a deficit, aztán csökkent, és aztán ezek nem is változtak. Tehát a növe- vannak olyan tagállamok, ahol egész egyszerűen a növekedési ráta konstans. Hát ez mit jelent? nem a gazdaságpolitika, vagy nem a monetáris politikában kell keresni a, ennek a problémának a hátterét, erről mindenképpen beszélni kell. A fiskális politikát is meg kell vizsgálni. Nem arról van szó, hogy van egy évben egy bizonyos veszteség, és aztán, aztán ez, a, ez a tendencia megváltozik egy-egy országban. Nem, ez egy hosszabb folyamat, amely már régóta elkezdődött, 10-15 éve elkezdődött bizonyos országok esetében, amióta nem növekednek megfelelően ezek az országok, függetlenül attól, hogy expanzív vagy nem expanzív volt a politikájuk. Egyszerűen nincs gazdasági növekedés, ide kéne figyelni, ezt kéne megoldani. De a gazdasági fejlődés valóban nem csak a struktúrális reformok eredménye kell, hogy legyen. Rövid távon talán igen, de vannak olyan lépések, olyan struktúrális reformok, amely közép vagy hosszú távon kreálnak növekedést vannak ilyen társadalmi mechanizmusok is, és ezek egyébként eltérnek attól függően, hogy melyik tagállamban alkalmazzuk ezeket. De a probléma nem ugyanaz, mint a kamatlábak. Aztán van még egy dolog, ami változhat. Nos, a jelenlegi válság azért is kialakult, mert a válság hatására, vagy a válsággal egy időben a befektetés kockázata nagyon megnőtt. Sok ország esetében úgy döntöttek a befektetők, hogy nem fektetnek be, vagy máshol fektetnek be. Azt, azt kéne elérni, hogy ismételten megjelennek a, a befektetők, nem úgy, mint, nem olyan mértékben, mint korábban, mert az lehetetlen, de legalább legyen, lehet, jelen legyenek próbáljunk meg olyan hátteret teremteni, amely kedvező a befektetők számára, ahol hitele van a hitele van a különböző intézményeknek, tehát a bizalom klímáját kéne megteremteni a tagállamokban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mindig szórakoztató önt hallgatni, és persze nagyon tanulságos is. A bírálattal kapcsolatos érzetét a, illetően az LKB elnökei mindig megkapják a magukét, és ahogy az ön ö, ö, ahogy magyarázza a posztját, egyre inkább beláthatjuk, mennyire nehéz feladat ez. Úgyhogy a végén azért dicséretet is kapott, és nyilván nagyra többet kap is majd. Nagyon nehéz időben vette át posztját, ezt is be kell látnunk. És a tűzkerességen átesett. Szerintem feltétlenül elmondott, hogy felnőtt azokhoz a feladatokhoz, amelyeket el kell lásson a következő ülésre átadom az elnöki posztomat, mert egy találkozóra kell mennem, egy másik megbeszélésre. Arról szeretném tájékoztatni képviselőtársamat, hogy a délutáni szavazással kapcsolatban ki kell nevezni a parlamentnek egy tagot, aki az Európai Parlamentot képviseli az Európai Statisztikai Tanácsadó Bizottságban. 2008-ban engem neveztek ki erre a szerepre, akkor is statisztikai jelentéstevői szerepem alapján, de lemondtam erről a posztról egyre gyorsuló és növekvő elnöki terheim miatt. Edward C. Luna pedig a, tag, a jelölt erre a szerepre, őt jelölték a koordinátorok. Formálisan ma délután fogunk erről szavazni. És a szavazás eredménye pedig aztán az elnökök értekezletéhez kerül át, akik hivatalosan, formálisan döntenek majd. Erről akartam tájékoztatni önöket a ma délutáni szavazások ügyében, azokat is tájékoztatva, akik nem voltak itt az előző ciklusban, amikor engem neveztek ki, és nem ismerik ezek, ezek a hátterét. Most pedig elnöki teendőimet átadom éppen ezzel a ciklunának különben, aki a délelőtti ülés további részén ellátja a teendőket. Köszönöm. Um, uh, Akkor folytassuk az ülést. I think I... Mielőtt Costancio úrnak megadnám a szót, egy, hadd tegyek egy rövid bejelentést. This one. There is an open coordinators meeting egy koordinátori ülésre fog sor kerülni. Thomas Weiserrel, az egész elnökével, május 8-án, kedden, délután 2 és 3 óra között. Ez a, e, ez a eszmecsere a deficit eljárásokkal foglalkozik leginkább, hiszen nagyon komoly problémát jelent jelenleg a túlzott deficit. Folytassuk tehát a ülést a rend értelmében. Kostancio úr rövidesen bemutatja az EKB 2011 évi éves jelentését, ugye az EKB alelnöke. Az éves jelentést fogjuk tehát meghallgatni a tavalyi évre vonatkozóan. Ez után, vagy ezzel kapcsolatban a monetáris politikáról számolhat be Konstancia úr, illetve a különböző a pénzügyi stabilitással, illetve banki műveletekkel kapcsolatos eljárásokkal, stb. stb. Ezen kérdésekről aztán, vagy ezen témákról aztán majd lehet kérdéseket föltenni, spontán hozzászólások keretében. Először a koordinátorok kapnak szót, és utána a többi képviselő. Konstanció úr, tessék, ön következik. Thank you very much, and... Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, az ECON tagjai. Nagy öröm számomra, hogy ismételten beszámolhatok önöknek az LKB éves jelentéséről a tavalyi évre vonatkozóan, amely rendkívül fontos része az Európai Parlament felé történő elszámoltathatóságunknak. Először röviden a gazdaság és monetáris fejleményekről szeretnék beszámolni az elmúlt év során, majd a monetár politikával kapcsolatos határozatainkról az eurózóna kihívásairól, illetve azokról az eredményekről is beszámolok majd, hogy hogy kívánjuk az EU gazdaság irányítását az eurózónában megerősíteni, Végül a pénzügyi stabilitás, a szabályozás témájára térnék át, amelyről kihatóan foglalkozik az önök szakbizottsága is. De mielőtt erre rátérnék, egy fontos eseményről szeretnék szólni 2011-ben, az eurozóna 17. taggal való bővülésére Észtországgal jobban nem is lehetne demonstrálni azt, hogy milyen fontos az európai integrációs folyamat az eurozónában, mint azzal, hogy megnyílik azon országok és gazdaságok felé, amelyek teljes mértékben megfelelnek a kritériumoknak, mégpedig meggyőző és fenntartható módon. 2011 továbbra is kivételes év volt, hiszen az LKB-nak e megint csak igen nagy gazdasági és pénzügyi kihívásokkal kellett szembenéznie. Az év elején a gazdasági fellendülés az eurozónában folytatódott, ezt támogatta a világszerte tapasztalható növekedés és a megerősödő belföldi kereslet. Az inflációs értékek 2011 erején jelentősen nőttek, mivel az energia és az áruárak növekedtek, és így felbillent a korai időszakban a mérleg. Az ástabilitás megtartása, illetve az inflációs elvárások teljesítése érdekében áprilisban és júliusban 25 bázisponttal növekedett minden alkalommal a kamat, pedig két éven keresztül korábban eléggé alacsony volt. Július közepén azonban a piacon a pénzpiacokon megint feszültség volt tapasztalható, a piaci résztvevők aggájaival tetőződve az állami finanszírozások miatt több országban is. A szigorúbb pénzügyi feltételek és a rosszabb gazdasági bizalom a csökkenő kereslettel végül is csökkentette a gazdasági tevékenységet 2011 második felében a magas bizonytalanság a piacpiacokon, ezen kívül a banki mérlegekre gyakorolt tőkeáltétel, amely gyakorlatilag a növekedéssel párosult, végül is csökkent az év vége felé. Tekintettel erre a tanács az LKB kamatokat jelentősen csökkentette, 50 bázisponttal novemberben és decemberben, és azóta egy százalékos, igen alacsony értéken maradtak. Mivel ellentétesen befolyásolták a monetárpolitikai transmissziós mechanizmusokat a pénzpiaci feszültségek, 2011. augusztusában nem szabványos monetárpolitikai intézkedésekre került sor. Ide például az értékpapírprogram a garantált kötvények programja tartozott, illetve a különböző valuták likviditásának biztosítása. Ezen kívül az Eurosystem a minden újrafinanszírozási művelet vonatkozásában teljes állandó árfolyamot biztosított, legalábbis 2012. júniusáig. Decemberben további hitel támogató intézkedésekre került sor, két éves, három év futamidővel rendelkező refinanszírozási műveletekkel és garanciák biztosításával, amely a tartalék arányt 1%-ra csökkentette. Ennek célja az volt, hogy a pénzpiacokra nehezedő feszültségeket csökkentsék, amelyek nyilván befolyásolták a hitelt, a háztartásokat és az üzleti vállalkozásokat is. A válság azt mutatta, hogy rendezett államháztartásra van szükség a makrogazdaság és financiális stabilitás, illetve a monetárunió megfelelő működése érdekében. Az államadóságnak nem szabad befolyásolnia a bizalmat, és szükség volt a strukturális reformintézkedésekre, amelyek végül is 2011-ben a erősítették. Ennek eredményeképpen az agregált általános államháztartási hiány a GDP 6,2%-áról, amely 2010-es érték 4,1%-ra zuhant 2011-ben. Az általános költségvetési hiány csökkenését a konszolidációs intézkedések eredményezték, főleg a kormány befektetések és foglalkoztatottság csökkentése volt az oka ennek, illetve bizonyos jövedelmi fejlemények, amelyek a ciklikus körülményeknek volt köszönhetők. 2011-ben eh, a hozam az országokban eh, végül is eh, jelentő növekedést mutatott, a központi bankok világszerte támogatták a likviditást a globális pénzügyi rendszerben, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy a feszültségek csökkentek az államadósági piacokon. Az eurózónában egyéb intézkedések is születtek ezen feszültségek csökkentése érdekében, és itt az SMP program reaktiválására utaló 2011. augusztusában amely az állam és kormányfők december 9-i ülésének következtében született, amely aztán az úgynevezett Fiscal Compact létrehozásához vezetett, és az LKB úgy döntött, hogy végül is csökkenti a kulcsfontosságú kamatokat és három éves hosszú távú újrafinanszírozási intézkedéseket vezet be végezetül, ami a válságelkerülést, a válságmegoldást illeti. gazdasági irányítási keretet hozott a, és megerősített a bank gyakorlatilag ezeknek be kell illeszkedniük a tagállami keretek közé. Az új makrogazdasági felügyeleti keret is létrejött, az új rendelkezések fiskális irányítási keretet szabtak, ezek nagyon fontosak, az lépések voltak a megfelelő irányba. Bár az ördög ugye mindig a részletekben található, ami még figyelemre méltóbb, a 2012-es szemesztet arra kell felhasználni, hogy a fiskális és makrogazdasági felügyeleti mechanizmusokat meg kell szigorítani. Az LKB e jelentős szerepet vállal fel a válságkezelésben. A bizottsággal és az IMF-fel együtt az LKB e szigorú adóság elemzést végez azon tagállamok vonatkozásában, akik az európai stabilitási mechanizmus keretén belül pénzügyi segítséget kérnek. Az AKB a program kialakításában és monitorozásában is részt vesz. Az EFSF és az ESM a másodlagos kötvénypiacon gyakorlatilag az EKB elemzése keretén belül elismeri a különleges pénzügyi piaci körülményeket, illetve a kockázatokat, ami a pénzügyi stabilitást illeti. Az EKB üdvözli az Eurogroup közelmúltban hozott döntését, nevezetesen, hogy a tűzfalat erősítse meg 800 milliárddal. Azért egy dolgot el szeretnék mondani, egyetlen egy tűzfal sem elég magas ahhoz, hogy kiváltsa a szükséges fiskális és strukturális módosításokat, amelyeket a tagállamoknak kell meghozniuk az eurózónában. A reform mellett az EU jelentős lépéseket tett szintén tavaly, ezen közül három területet szeretnék kiemelni. Először is nézzük a bankok szabályozását. A CRD4 bevezetésével és a CRR bevezetésével, ezek egymással összefüggenek, az Európai Unió az elsők közé kerül, akik a Bázel 3 keretet bevezetik, amely sarkalatos pont a pénzügyi stabilitás megerősítésében. A CRD már utolsó stádiumába került, és az LKB erőteljesen támogatja azokat az intézményeket, amelyek a szabályozási arbitrás és a verseny torzulás csökkentését tűzték ki céljuként, és ugyanakkor rugalmasságot szeretne a tagállami szinten, azért, hogy szigorúbb, de óvatosabb makroprudenciális kockázati intézkedéseket hozzanak. Ezért fontos, hogy a tagállamok ideiglenesen addig, amíg ezek a kockázatok még léteznek, megszorításokat alkalmazzanak kvantitatív ráták vonatkozásában bizonyos politikai elvárásoknak megfelelően. Az LKB a következő eszközökre gondol itt, a tőke megfelelési mutató, a nagy kockázat, a likviditási ráta és a tőke áttétel, ahogyan ezt a már nyilvánosságra hozott véleményünk is tartalmazza a CRD 4-ről. A differenciált kalibráció rendelkezésre állása a makroprudenciális eszközök vonatkozásában rendkívül fontos az eurózónában, ahol az egységes monetárpolitika az általános feltételekre koncentrál, és így nem teszi lehetővé, hogy a tagállamok a monetárpolitikai eszközöket arra használják fel, hogy elkerüljék például az eszköz ár eltérések kialakulását. Remélem, hogy az EU intézmények megállapodnak majd ezekről és az egyéb CLD4 e kérdésekről a nyár folyamán. Nézzük az EU értékpapír és származékos termékek szabályozására vonatkozó reformját. 2011-ben történt ez is. Az emír bevezetése történt, például a G20-ak mandátuma keretén belül, hogy a tőzsdén kívüli piacokat szabályozza, és közös szabályokat hozzon a központi szerződőfelek vonatkozásában, illetve a kereskedési adattárokra. Továbbra is figyeljük a potenciális kockázatokat, hogy mi a helyzet a központi bankok függetlenségét illetően, abban az esetben, ha túl sok központi szerződő fél jelenik meg. Végezetül a potenciális divergenciákra kell kitérnem a kereskedési adatárak vonatkozásában tekintettel arra, hogyha nincs együttműködés a központi bankokkal, a kereskedési adatárokkal, vagy az emir EMIR-rel. Ezen túl az EKAB üdvözli azt, hogy az erre vonat, hogy a e, pénzügyi eszközökre vonatkozó és azok piacára vonatkozó irányelv felülvizsgálatra kerül. Nagyon fontosnak találjuk a hitelminősítő intézetek e, vonatkozásában, e, hogy ne ezeken múljon csak minden. Figyelmeztetnék arra, hogy ne legyenek hivatalos jogi korlátai annak, hogy az értékelést az EKB a fedezet keretén belül felhasználhassa. A szerződés exkluzív kompetenciát biztosít az LKB-nak, hogy eldöntse, hogy a független feltételeket hogyan teremtse meg a hitelműveleteknek. Ezek a szabályozók még egy fontos projekttel egészülnek ki, a Target 2 részvény elnevezésűvel, vagy Target 2 Securities-zel, amely a központi bank pénz műveletek jövőbeli informatikai platformja. 2015-re lesz valószínűleg kész. Két éves tárgyalásokat követően júniusra kell legkésőbb aláírnia kötelező jellegű szerződést az érintetteknek, akik részt akarnak venni a T2S-ben. Ez mérföldkő a projekt tekintetében, ami a CSD, CCP, a MIFID, a T2S kombinálása terén, amelyek megfelelő operatív keretet teremtenek majd a kereskedés utáni környezetben. Végül, ami a bankválság kezelést illeti, teljes mértékben támogatjuk a bizottsági kezdeményezést, hogy új EU e keretet teremtsen ennek, és hozzá kell járulni ahhoz, hogy a korlátok leomoljanak az EU határokon átnyúló pénzintézetei tevékenység előtt. Minden egyes tagállam megfelelő eszközzel kell, hogy rendelkezzen, mint például a hídbankok, az eszközök szétválasztása, stb. Konkrétabban a bail-in vonatkozásában megfelelő egyensúlyt kell teremteni a nemzetközi normáknak való megfelelés, a néhány hónappal ezelőtt Kánban hozott megállapodás, és a között ők a nem kívánatos negatív hatásokat a bankok finanszírozása előtt tekintettel a jelenlegi piaci helyzetre. Bármilyen döntés, ami a Bailey Nable értékpapírokról hozott döntést szerintünk néhány évvel el kell napolni. Ugyanakkor bármilyen kötelező jellegű Nable eszköz kiadását olyan intézetekre kell bízni, amelyek nemzeti és európai szinten ezért felelősek. A kisebb intézmények, amelyeknek ilyen értékpapírokat nehezebb lenne a piacon megjeleníteni, ilyen eszközök hiányában könnyebben megoldható helyzet elé kerülnek. Ami a másfajta intézményeket illeti, a veszteségeket valahogy úgy kell megoldani, hogy meg kell osztani a terheket a magánszférával, és így csökkenteni az adófizetők által fizetett összegeket. Egy másik fontos dimenziója a bank szanálási alapoknak, amelyek fontos szerepet tudnak betölteni, főleg amikor határokon átnyúló intézményekről van szó az e, tavaly májusi véleményben a következőt állítottuk, idézek, a nemzeti alapok hálózatának létrehozása. Nem zárhatja ki azt, hogy a későbbiekben létre lehet hozni majd egy európai szintű úgynevezett fund of fund intézetet, amely segít majd a határokon átnyúló banki tevékenységekben. Nem lehet kizárni azt sem, hogy majd európai szintű bankszanálási alap jön létre később végez idézetnek. A bizonytalanság elkerülése érdekében fontos lenne, hogy a bizottsági javaslatok még a nyár előtt megszülessenek. Végezetül néhány szót az EBA tőke tevékenységéről. Támogatjuk azt a tevékenységet, hogy megerősítsük az európai banki ágazatot, a pénzpiacokon tapasztalható problémákkal szemben. Viszont meg kell felelniük az elvárásoknak, remélhetőleg a rossz fellépés gyakorlatilag minimálisra fog korlátozódni ezzel. 2012. június végére kell megfelelni ezeknek a feltételeknek, és ezt szigorúan kell figyelni. Hegyem és uraim, 2011 megint csak kihívás volt az eurozónában, főleg azért, mert az államadóság és a pénzügyi ágazat közötti állandó probléma fellépett. De hiszem, hogy azok a gazdasági vezetési és pénz szabály, pénzügyi szabályozási reformok, amelyeket önök, mint társjogalkotók pillanatnyilag vezetnek be, hozzá fognak járulni ahhoz, hogy megerősítsék az eurozóna stabilitását. Nagyon fontos feltétel, hogy mindannyian megkapják azokat a lehetőségeket, amelyekre szükségük van az érintettek közül az Európai Parlament, biztos vagyok benne, felvállalja a szerepét, hogy ezt a célt elérjük. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm. Most pedig a kérdések következnek. A listán az első Szilvi Gulár. Köszönöm szépen. Elnök helyettes úr, alelnök úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk, ez nagyon fontos dolog. Két dologra szerettem volna kitérni, nagyon sok mindent elmondott, de két dologról beszélnék csak. Draki úr is beszélt erről, én amellett szeretném tenni a, letenni a voksot, hogy a kommunikáció átláthatóbb legyen. Nem, hogy mit tudom, jegyzőkönyveket adjanak ki, hanem a nem hagyományos műveletekre gondolok itt. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy támogathassuk azokat az intézkedéseket, amelyeket azt hiszem megfelelő módon hoztak, hogy ugyanakkor az állampolgároknak el tudjuk magyarázni azt is, hogy hova lett a pénz. Drági úr válasz, amit értek nevezetesen egy teljes kör van, mielőtt visszakerülünk a központi bankba, először likviditást kell teremteni, és egyik bankról a másikra kerül a pénz. Én nem értek a témához, de ha tényleg a közös feladatunkat el kell látni, akkor meg kell próbálnunk, nem tudom hogy, de valahogy kicsit több részletet kellene nyilvánosságra hozni, hogy ne legyen ilyen ködös, mert ezer milliárdról hallanak az emberek, hú, ez rengeteg pénz, és tényleg igaz, hogy demokratikus rendszerekben ugye nem csak a teheneket kell tudni valahogy nyomon követni, hanem a pénzt is, hogy hova kerül. Teljesen pozitív szellemben, hogy a kritikusok ne kritikuzálhassanak annyit. Nálunk Franciaországban az EKB ellenes kampányt is végigéltük, a beszámoló teljes körű, csak fel szeretném hívni a figyelmét arra, hogyha nem sikerül megnyernünk a kommunikációs harcot, az szélsőségesek fogják megnyerni. Második dolog. Igaz, amit ön is mondott, a ö, szisztemikus rend, a kockázati bizottságban előadó voltam, és ö, meg szeretném ismételni, amit többször elmondtam Mário Draghi-nak a plenárison, a gondunk az, hogy az egységes piac egysége megmaradjon. Nagyon fontos, amit önök is elmondtak, a single rule booknak tényleg annak kell lennie, tehát mindenkire vonatkozó szabálykönyvnek. Persze vannak különleges helyzetek, akkor egy kis rugalmasságra szükség van, de úgy gondolom, hogyha mindannyian olyan engedélyeket adnánk ki, mint a jogalkotóknak nemzeti szinten, mert attól tartok, hogy most felhígul az, amit nagy nehezen létrehoztunk. Csak Lározierrel volt egy nagyon érdekes e- eszmecsere, nem tudom, hallottak-e róla. A Lározier jelentésében valamilyen rugalmasági lehetőség volt, de az elveket nem szabad megkérdőrezni, ami a single bookot illeti. Én azt gondolom, ki kell tartani, mert ugye jönnek a kísértések a különböző tagállamok részéről, úgyhogy csak ennyit szeretem mondani, mondani és köszönöm az elmondottakat. Köszönöm szépen a kérdéseket. Gulárasszony, az elsőre reflektálva, és egyetértek azzal, egyet, érzek azzal, amit mondott. Ám sok tekintetben, amit amit implikált, amit utalt, az lehetetlen. A, a pénzt létrehozzák, a pénz természetéből adódóan lehetetlen kijelölni azt, hogy egy-egy pénzeszköz hova ment. Nem lehet nyomon követni. Hadd éljek egy példával. Az LTR-ok növelték a bankok likviditását, finanszírozását. Nem egy trillióval, ahogy sokan mondják, hanem annak a felével ennek az összegnek. Miért? Azért, mert a, a bankok csökkentették más eszközök használatát, annak érdekében, hogy a két új eszközt használni tudják, tehát nem teljes mértékben nőtt ennyivel tehát az ömekvény, hanem csak idézőjelben csak fél trillióval. Ez is fontos információ, mert sokszor félreértik a, a, a végösszegeket. Aztán nézzük meg, mi történik. Abban egyetértek, hogy jobban el kell magyaráznunk a dolgokat, ám ö, szakmailag nagyon technikai kérdések ezek a, a, a pénzképzés műveletei. Sokkal meglepnek mind a kérdések, mert egyrészt likviditást teremtünk, miközben a betétekben ugyanannyi pénz marad a bankbetétekben agregát szempontból ez szükségszerű, másképp nem is történhetne, hiszen növeltük a monetáris alapot, egy csak akkor csökken agregát összességében, ha vagy a bankok vagy vissza fizetik egy vagy három év után, vagy eladunk a, a mérleg, mérlegeszközöket. Ellenkezőleg a növekmény ott marad egészében letétekként nálunk. De ez nem azt jelenti, hogy ez, ez holt pénz, vagy, vagy haszontalan pénz, ez, ez hatalmas körforgást jár be a bankrendszerek között, a, bank, a rendszer bankjai között. Ahogy nyilvánosan is elmondtuk, azok a bankok, amelyek a legtöbb hitelt vették föl ebből a két műveletből, már korán sem azok, amelyeknek a legnagyobb letét kettei vannak nálunk. Tehát nem, ugyanazokról, nem ugyanarról a körről van szó. És nem is ugyanazon banki ágazatokról. A pénz körbe járt a teljes euró övezetben. És persze a, a, a bankok mérlegét finanszírozza többek között. Egy másik dolog, amit nem eléggé hangsúlyozunk, halott újra is kifejtjük, hogy a, a művelet egyik oka az volt, hogy a bankok ez év első negyedében egy a banki kötvények lejáratának refinanszírozásával szembesültek 230 milliárdos összegben. A piac, a banki ö, kötvények piaca többé-kevésbé lezárult ebben az időszakban. Úgyhogy a likviditási eszköz jelentős részben arra került felhasználásra a bankok részéről, hogy vissza kifizessék a lejárt kötvénykövetéseket mert hogy nem tudtak újabb kötvényeket Úgy Ugyan érték, nem tudtak tovább gördíteni ezt. Ez egy hatom, rendkívül nagy része az új likviditás, friss likviditásnak a bankok eh, hitel visszafizetését rement az első negyed évben eh, lejárt eh, kötvénykifizetések alapján. Tehát ez a pénz finanszírozható, hogy, hogy rálássanak az eurozóna bankjainak összesség, össze, mérlegösszege 32,5 trilliárd euró. A teljes letéti állomány a bankok összességében 20,4 trillió. Úgyhogy ebből van egy képük arról talán, hogy milyen léptékű a pótlólagos 500 milliárdos likviditás inekció, amit a bankoknak adtunk amit a rendszerbe juttattunk minden államban, mert hogy az elnök éppen, elnökünk éppen az imént kifejtette, az a 800 bank, amelyek a második LTRO-ban részt vett, ezek közül majdnem 400 német bank volt. Tehát láthatják, mennyire összetett a pénzképzés folyamata, ám ezek az elemek, amelyeket említettem az imént, ezeket már többször elmagyaráztuk, de abban igaza van, hogy jobban kéne kommunikálnunk, jobban el kéne magyaráznunk ezeknek a, a lényegét és jelentését, mert fontos, hogy az állampolgárok értsék ezeket a folyamatokat. Egyes kérdések, amelyek elhangzottak, rámutatnak arra, hogy nem mindenki, hogy nem domináljuk a, a közbeszédben a pénzképzés szakmai kérdéseit a második kérdésre rövidebben válaszolnék. Amit kérünk, az az, hogy átmeneti alapon, tehát átmenetileg, ha egy bizonyos tagállam az eurózónában vagy azon kívül az EU-ban, egy hitelcsúcs alakul ki, vagy egy, egy, egy re, ingatlanár buborék alakul ki, ami, és nincs erre vonatkozó nemzeti monetáris politika, akkor milyen eszközöket lehet az adott tagállamban e kockázatkezelésre alkalmazni? Ilyet láttunk ilyet egyes tagállamokban is, jelentős gondokat okoztak ilyen jelenségek. Egyetlen eszköz, ami a kezükben volt, lehetett, lehetett, egy átmeneti időszakban, amíg ezek a feltételek érvényesülnek, növelni, erősíteni egyes eszközöket a makroprudenciális szakpolitika eszköztárában. Fontos tehát, hogy rendelkezésre álljanak ilyen eszközök. Ám ellen, tehát nézetünk szerint nem állandó felhasználásra van szükség ezen eszközöknek, nem arról van szó, hogy létrehozzunk egy úgynevezett hogy aranytálcán kínáljuk a, a bankoknak a pénzt, és aztán magasabb, tő, magasabb kamata kiadható más, eltűnik más országokban. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy makroprudenciális eszközöknél fogva azok a indokolt módon adunk rendelkezésre eszközöket, két feltétele csak erősíteni, és nem megváltoztatva a definíciókat, mert az káosz teremtene, és az egységi szabályrendszert alásná. Tehát csak egy kalibrációs módosításra alkalmazhatóak, átmeneti jelleggel. Ez az álláspontunk, és önök szakbizottságával együtt És azt, önök is azt kérjük, hogy te tekintsék fontosnak ezeket az eszközöket a monetáris unió működése szempontjából. Köszönöm, hárman vannak még soron. Diego Feo, Eni Podimata, és aztán még három kérdés. Queria cumprimentar o Sr. Vice-Presidente Vitor Constâncio. Dizer que... Köszönöm szépen. Nos, hadd mondjam el azt, hogy nagyon pozitívan értékelem a beszámolóját, illetve az imént adott válaszát is. A stabilitás és a bizalom nagyon nagy jelentőséggel bír a jelentésben, a válságból való kilábalásban is, illetve sokat beszélt a inflációról és a kamatlábakról is. Olyan dolog, dologról szeretnék beszélni, amire már Szilvi Gulár is utalt, a kommunikációról. Az EKB egyre inkább a figyelem középpontjába kerül, nagyon odafigyelnek az emberek arra, hogy mit csinál, mit tesz az Európai Központi Bank, mit mond, mit tesz. Az EKB-nak fontos szerepe van egy ilyen helyzetben, amikor az emberek olyan sok elvárással élnek. Ha megfigyeljük, hogy mik történtek az elmúlt időszakban, akkor azt is láthatjuk, hogy az EKB-ról máshogy vélekednek az emberek. Né- néhány héttel ezelőtt azt hallottuk, hogy meg, fognak, meg fog változni a helyzet, a piacok másért fognak reagálni, hogy hogy Portugáliával kapcsolatban a piacok majd másként fognak vélekedni, de azt hiszem, hogy az emberek teljesen félreértették ezt az üzenetet, és sokkal pessimistábban értelmezték azt, mint, mint ahogy a bank gondolta. A tagállamok megszorítási intézkedéseket vezetnek be Írország, Spanyolország, Portugália nagyon komoly reformokat vezetnek be, és azt hiszem, hogy ők a jó példát jelentik. 2011-ben vezették be a legtöbb szigorító intézkedést, vagy megszorító intézkedések, intézkedést, és emlékszem, hogy nemrégiben vitatkoztunk a megszorítás kontra növekedés kérdésről, voltak olyanok, akik azt mondták, hogy a megszorító intézkedések sokkal inkább gondokat fognak okozni, mint hogy, gond, hogy problémákat oldanának meg. 2011 is megmutatta, hogy a megszorító intézkedéseket lehet jól is végrehajtani. A kérdés csak az, hogy jövőben ez növekedést fog-e indukálni. A jelentésből az is kiderült, hogy a válság okai, a válság oka nem az euró, mint olyan, hanem sokkal inkább intézményes ok, indokokra vezethető ez vissza, és annak idején ezért, ezért fogalmazódott meg a hatos csomag. kérdésem hogy pontosan milyen intézményi reformokra van még szükség, gondolok a pénzügyi intézetekre. Hogyan lehet a gazdasági irányítást sokkal központosabb formában megvalósítani? Köszönöm szépen. Ha megengedi, akkor portugálul fogok válaszolni. Nagyon sok kérdést tett fel Említette, hogy az EKB jelentésében alapvetően pozitív hangot ütünk meg. Említette egy példát is. Említette azt, hogy Portugália jobban hozzáfér majd a különböző piacokhoz. Talán itt egy kis félreértés történt nem szeretnék most a részletekbe bemenni, belemenni. A lényeg az, hogy hogy a trojka úgy véli, és ezzel foglalkoznak a tagállamok is, hogy Portugália jövőre igenis, hogy továbbra is hozzá fog férni a piacokhoz, de 100%-os hát garancia erre sincsen. Azt hiszem, hogy továbbra is hitelképesek, ami a költségvetési konszolidációt illeti, drági úr, azt hiszem, hogy részleteiben felvázolta, részleteiben is elmagyarázta a helyzetet, a, a különböző tagállamoknak körülbelül annyi a mozgástere, hogy a piaci nyomásra próbálnak reagálni, deficitet csökkentik, középtávon pedig nagyon fontos az, hogy a költségvetési konszolidáció és a jövőbeli növekedés között ne legyen összeférhetetlenség. Drági úr, többször is elmondta, és jó magam is, hogy rövid távon elképzelhető, hogy a költségvetési konszolidációnak negatív hatása lesz a növekedésre de ez is attól függ, hogy melyik országról van szó. Azt gondolom, hogy a feltételeket kell egy kicsit kalibrálni, hogy a jövőben a gazdaság növekedhesse, és így sem egyforma a tagállamok helyzete. Általánosságban a költségvetési deficit 6,5-ről eh, 4,2-re csökken. úgyhogy pozitív alapvetően a dolgok alakulása. Utolsó kérdése a reformokra vonatkozott. Az Európai Monetáris Unió nem minden jellegzetességét gondolták át igazán a kezdetekben, úgyhogy bizonyos tanulságokat is levonhatunk a válságból és ez mindannyiunk számára fontos az összes európai intézményben. Az első tanulság az, hogy a monetáris unióra egy kis, ráférne egy kis költségvetési unió is. Ilyen irányba kívánunk elmozdulni. Ez a követelő út. Ez a jövőben tehát ilyen irányú változtatásokat fogunk kieszközölni, de nagyon fontos az is, hogy a nemrégiben meghozott intézkedéseket meg tudjuk valósítani. Ezen túl szükség van olyan eszközökre is, amelyekkel megfelelően tudjuk a válságokat kezelni. Amikor kialakult a monetáris unió, nem számítottunk ilyen típusú gazdasági válságra, ami ugye még 2007-ben indult el, még egy tanulságot levonhatunk. Ez pedig az, hogy kicsit nagyobb pénzügyi unióra is szükség lenne, tehát felügyeleti mechanizmusokra, felügyeleti szervekre, és ez megoldhatja a banki válságot. Azt hiszem, hogy európai alapon kell kifejleszteni ezen mechanizmusokat, szerveket, intézkedéseket. Erre a három típusú reformra lenne szükség, ezt a három tanúságot vonhatjuk le a válságból. Azért lesznek még tanúságok, de addig is tegyük meg a feladatunkat, ezen kiigazításokat, mindenképpen meg kell tenni a monetáris unió megfelelő működés érdekében. Thank you very much. asszony. Köszönöm. Alelnök úr. Köszönöm az átfogó bemutatóját, ahol ismét hangsúlyozta, mennyire fontos a makrogazdaság és pénzügyi stabilitás elérése az eurozónában. Szerintem azon túl, hogy meg kell tanulni a tanulságait, a jelenlegi válság okaiból levonható tanulságokat, az is sürgető, hogy meglegyen a politikai bátorságunk ahhoz, hogy megfelelően értékeljük azokat a szakpolitikákat és gyógyszereket, amelyeket alkalmaztunk az elmúlt három évben a válság kezelésére. Szerintem a tanulságok között e tekintetben és csatlakozom itt ahhoz, amit Fejó és Gulár kollégáim már mondottak az imént. Szerintem az egyik tanulság az az, hogy az államháztartási fegyelemre szükség van, ám ez nem önmagában nem elégséges ahhoz, hogy létrehozzuk azokat a feltételeket, melyek révén a válság kezelhető lesz. Tudom persze, hogy ön a strukturális szerkezetváltás fontosságát hangsúlyozza és hangsúlyozta, ám a megszorítások és recesszió idején persze szükség van a szerkezetváltásra, a struktúraváltásra, ám el kell kérjük azt, hogy ezek a, olyan reformok szülessenek, amelyek mélyítik a recessziót, amelyet éppen meghaladni igyekszünk. Hadd utaljak arra a hatásra, amit Görögországban volt érzékelhető a minimálbér csökkentése után a, a magánszférában, és mint tudják, a hatás éppen az volt, hogy még mélyült a recesszió, anélkül, hogy bármi haszna lett volna. Például a, a, a görög gazdaság versenyképességében mindennek. De Görögországon túllépve és visszatérve a a makrogazdasági és pénzügyi stabilitás szükségességének kérdéséhez bizony egyetért azzal, hogy a makrogazdasági stabilitás, pénzügyi stabilitás nem csak bizonyos indexek kapcsán éri veszély, hanem a különféle társadalmi feltételek, szociális feltételek érvényesülése a tagállamokban. Gulár asszony említette, említette a, a szélsőségek lábrakapását. Nem csak Franciaországban, majdnem minden tagállamban érezhető ez. A különféle társadalom nyugtalanságok kockázata egyre nő a tagállamok széles körében. A kérdés tehát az, hogy ez a társadalmi helyzet, ezen szociális tényezőket vajon ténylegesen mérlegelték-e, vagy talán alábecsülik-e ezeket? Én az LKB-val kapcsolatban, LKB nézetel kapcsolatban aggályokat fogalmaznék meg, és még néhány konkrét pont alelnök úr az LKB szerepét és felfogását illetően. Az álláspontját illetően az LKB-nak ön is hangsúlyozta, és képviselőtársaim is ezt tették, hogy eleddig új és kemény szabályok kerültek bevezetésére az államháztartási fegyelem, a, a, a gazdasági kormányzás tekintetében egy új fiskális paktum jött létre. Nos, ezek alapján azt gondolkozom, ha megvannak a feltételek ahhoz, hogy elinduljon egy olyan folyamat, amely fokozatosan az eurózónában a hitelek sok multiplikáláshoz vezetnek, szét, szétterítéssel vezetnek, ez megvannak a feltételek, is. ugyanakkor elindul egy komoly vita a jelenlegi mandátum kiterjesztésének szükségességéről, az LKB mandátumáról beszélek, ezen új új szabályok, gazdasági kormányzás és felügyelet kérdésében. Vajon ez, ezzel kapcsolatban mi a véleménye? Your questions uh, that reflect... Köszönöm a kérdését, mely kifejezte azon aggályokat, mi szerint, amelyek nyilvánvalóak, de hadd emlékeztessem ugyanakkor arra, hogy nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy van két olyan dolog, amely mindezek hátterét képezi. Egyrészt, hogy a világban lezajlott egy súlyos pénzügyi válság, és nem állt még talpra a világ ebből a válságból, és a gazdasági növekedés mindenhol lassan indul be. A történelemből tudjuk, hogyha ilyen pénzügyi válság adódik, akkor általában ezt több éven keresztül egy alacsony növekedésű időszak követi. Ez egy külső feltétel tehát. Egy amerikai közgazdász Danny Roderick nemrég mondotta, hogy a monetáris unió első tíz éve kiváló volt, a következő tíz év is jó lett volna, ha nem lett volna pénzügyi válság, ami 2007-ben tört ki. Ez egyik eleme a háttérnek. A másik az az, hogy egyes államok hatalmas egyensúlyhiányt halmoztak fel, és amikor jött a, jött a válság, a piacok ezekre, ezeket célozták meg. Korábban finanszírozták a piacok ezeket az országokat gond nélkül, kockázat érzékelése nélkül. És hirtelen a tőke folyá, tőke flow megállt ezekbe az országokba. Hát ez az, ilyen az élet. Nem lehet kiváltani mind, mindezeket a, a tőkeáramlásokat. Ehhez igazodniuk kell az országoknak, ehhez hozzák igazítsák a költségvetésüket. Nem kijavítom önt, ezt csak hangsúlyoznám a háttér egyes elemeit, amelyekről sosem szabad elfeledkeznünk, amikor azon nehézségeket értékeljük, amelyekkel szembenézünk, beleértve a társadalmi problémákat is, igen, Európa, az Unió a, a, a, sok esetben csökken a gazdaság, a világ egyes részein, meg tagállamok egyes némelyikében is, ám el kell tudjuk magyarázni ennek okait az állampolgároknak, a demokráciákon keresztül, hogy mi ennek az oka, és azok az illúziók, amelyeket egyesek korábban ö, vázoltak, azok bizony nem valósultak meg. Végül is minden a részleteken múlik, és a konkrét ügyeken. A, a, a, a mértékről lehet mindig vitázni. A fő irányról nem, a fő csapás irányról nem, ám a részletekről és a fokozatokról mindig lehet beszélgetni és vitázni, ám mindig konkrét esetekre vonatkozóan, példákon kell ezt megtegyük. Nincs egy általános válasz, generikus válasz a, a, az előnyökre és hátrányokra vonatkozóan. Azt sem szabad elfelejtsük, hogy a tagállamok meg kell győzzék a piacokat. Mert végső soron az hiányok és az egyensúlytalanságok, ha fennállnak, akkor a befektetőkkel megvásárolják ezeket a hiányokat, illetve a, kell, hogy hitelezzék azt, és ha ez nem történik meg, akkor, hát akkor, akkor hiányadódik. Tehát ezt is fontos látni, tetszik-e vagy sem, nem lehet a piacokat figyelmen kívül hagyni. És a piacok döntéseit, meg a befektetők döntéseit. Végül az utolsó két kérdését illetően a hitelek mutualizációja, kölcsönösítétele és a mandátuma az LKB-nak e volt a két kérdés. Az adósság kölcsönösét tételéhez sokkal nagyobb szintű bizalomra volna szükség a tagállamok között. Ezt föl kéne építeni előtte. Azok a lépések, amelyek most születnek, meg a döntések, amelyeket most hoznak, annak érdekében, hogy a monitoring, a felügyelet, a, a, a, a fegyelem növekedjék, erősödjék az államháztartások működése felett, ezek felépítik ezt a bizalmat idővel, nem lehet persze meg itt megjósolni. Ezek a most még, most még embrionikus fiskális uniónak az evolúciója, fejlődése mit hoz majd, de a, a jövőben meglátjuk. Az európai építkezés mindig folyamat volt. Sosem állapot, és továbbra is folyamat marad. Ami pedig az LKB mandátumát, felhatalmazását illeti, hát ezt nem kommentálnám, ez a tagállamok politikai döntésének függvénye, de közép és hosszú távon vizsgálva az ástabilitás biztosítása alapvető fontosságú ahhoz, hogy megteremtsük a gazdasági növekedés feltételeit. Ezek szemben nincs alternatíva és a közép és hosszú távon vizsgálva e, hatalmas és erős a konszenzus. A különféle iskolák, gazdasági gondolatrendszerek, e, közgazdasági iskolák között. Mert azok az államok, amelyek évszázadokon vagy évtizedeken át több pénzt és több inflációt gerjesztettek, most felettebbek kéne, hogy legyenek, mint azok, amelyek nem. Úgyhogy a történelem a példa rá, hogy az árstabilitás bizony az alapja az egészséges gazdasági növekedésnek. És ez igazolja a mandátumunkat is, meg azt a fő célt, amelyet megfogalmaz, az árstabilitás fenntartását nevezetesen. Ha ez sikerrel járt, akkor persze lehet más célokkal is foglalkozni, ahogy tesszük is. Yes, uh, the next speaker következő hozzászóló. Vagy Áninak lenne egy kiegészítő kérdése. Alelnök úr, nem alternatívákról beszélek, hanem hogy hogyan lehetne az árstabilitást kiegészíteni. Ezért beszéltem, beszéltem arról, hogy ki kéne bővíteni az Európai Központi Bank mandátumát, nem, meg, nem megváltoztatni kell azt. Liam következik. Dva, Euh, Köszönöm szépen. Alelnök úr, amikor 2010-ben olyan intézkedéseket hoztak, mint az SMP, az EKB fontos eszközökhöz jutott, hogy közvetlenül ö, fellépjen a másodlagos adatpia, ö, adóságpiacon és a spekuláció ellen hasz, ö, vegye fel a harcot. 2011-ben ö, még inkább megjelentek ezek az intézkedések, az LKB e tehát pragmatikus, reaktív és hatékony bank lett, olyan, mint az angol bank, vagy hasonló. Szükségünk van ehhez a erre a pragmatikus részvételre, mert egyre nagyobb a munkanélküliség, szükség a makrogazdasági feltételeken egy kicsit könnyíteni, hogy visszatérjünk a növekedéshez. Nyilván a monetárpolitikára szükség van, de ez nem elegendő, és ezért a francia szocialisták megpróbálják megnyitni a vitát a költségvetésről. De visszatérve a monetárpolitikáról és a fellépési lehetőségekről, különleges döntések születtek, Még nem volt rá példa, hogy hogyan finanszírozták a központi bankokat Európában az államadósági piaccal szemben. Az Eteróról beszélnék. Decemberben ez lehetővé tette, hogy újra finanszírozzák ezer milliárd értékben, rendkívül nagylelkűen a bankokat, de a program beindítása az SMP leállításával, leállásával járt, és gyakorlatilag egy bizonyos stabilitást kívánt az utóbbi eszköz létrehozni. Az állami kötvényeket a másodlagos piacon, tehát 2012. január óta nem kell, hogy visszavásárolják. Ennek azonnali következményei voltak, Spanyolország is jól bizonyítja ezt, a kötelezettségek értéke jelentősen visszaesett 6,7-ről 1%-ra, de ma megint felrohanta, felszöktek egészen 6%-nál többre. Alelnök úr, ön is elmondta a múlt héten, amikor az első LTRO beindult 2011. decemberében, nem gondoltak arra, hogy ez a program az államadóság kérdését megoldja, ezt ön mondta. És ön is egyetért velünk abban, hogy ma a prioritás nem a bankrendszer likviditásának biztosítása, mert ez már kielégítő, hanem a spekuláció ellenőrzése az államok vonatkozásában, ami gátja a növekedésnek és a fiskális stabilitásnak. Az elteró raval kapcsolatos híreket halljuk, de a helyzet egyre rosszabb, úgyhogy az EKB-nak megint remélhetőleg pragmatikus és hatékony intézkedése jelenik mag, és közvetlenül be fog avatkozni az, az adóságpiacokon. Köszönöm, és újra beindítja a régi eszközt. Köszönöm a kérdését, ön is nagyon jól tudja. Drági elnök úr is említette, A jövőbeli intézkedésekkel kapcsolatban nem igazán kívánunk állást foglalni, úgyhogy a legutolsó kérdésére válaszolnék, amit feltett. Annyit tudok elmondani, hogy a program létezik, nem szűnt meg, nem tűnt el. Szeretném felhívni a figyelmét arra a tényre is, hogy Ha vesszük el a piacnak ezt a szegmensét, és a monetárpolitika átadását, a helyzet rosszabb volt októberben, mint most. Még azon változásokat követően is, amelyeket mondjuk a spanyol kommunikációs problémák hoztak létre, ahogy én fogalmaznék. Alapvető problémák voltak emiatt Spanyolországban, amely aztán a helyzet rosszabbodását váltotta ki bizonyos szinten. Ez az első dolog. Másodszorban. Azt sem szabad elfelejtenie, hogy bizonyos eszközök vonatkozásában bizonyos növekedési ráta is tapasztalható. Főleg arra gondolok itt, amit megpróbáltunk elkerülni, a PSI, hogy az angol rövidítést használja Görögország esetére, amikor is a piacok úgy gondolták, hogy az EKB és az eurórendszer a kedvezményezett hitelező státusszal rendelkezik. És ez egyáltalán nem így van, ahogy önök is tudják, de legalábbis a piacok ezt így értelmezték. És hát ennek voltak következményei a programra vonatkozóan. Gyakorlatilag angolul fogom mondani, mert francia nem ismerem ezt a szót. Az úgynevezett negative leverage problematikája, amely felmerül az ilyen jellegű eszközök vásárlása esetén olyan, olyanok által, akik ha a jövőben nem vesznek részt a költségek viselésében, akkor probléma merül fel. Mindezek a körülmények fontosak a jövőbeli döntést illetően. Csak Ezekre a szakmai kérdésekre szeretném felhívni a figyelmét, amelyek fontosak. Még egyszer megemlíteném, hogy a likviditást a bankrendszerben csak 500 milliárddal növeltük. Nem 1000 milliárddal, bizonyos szempontból az ezer milliárd a hosszú távú műveletekre szánt összeg, de a többi likviditási eszköz csökkentésével történt mindez, ezt azért fontos megemlíteni. Ahogy ön is tudja, mandátumunk értelmében az elsődleges cél az árstabilitás. A jelenlegi helyzetben az infláció kevesebb, mint 2 És főleg az olajtermékek, az energiatermékek, és a jelenlegi világgazdasági helyzetben gyakorlatilag a benzinára nem fog tovább emelkedni, úgyhogy csökkenni fog az infláció, valószínűleg az év, a következő év második felétől, és 2% alá kerül. De azért még mindig eléggé magas. És ha csak az inflációt vesszük, kivesszük az energia és az árakat, csak másfél százalékos lenne ez az összeg, de ez az érték, bocsánat. A közelmúltban többször is elmondtuk, hogy kockázatot látunk abban, hogy nagyjából kiegyensúlyozott szinten maradjon az infláció, de azt egyértelműen elmondtuk, hogy mi a helyzet a növekedéssel. Jelentős angol terminológiával érve downside risk tapasztalható. Még mindig attól függ a helyzetünk, hogy mi történik a gazdaságban. Nem tudjuk, hogy mi lesz, de ha azok a kockázatok, amelyekre rámutattunk és említettünk, megvalósulnak, akkor mindenképpen módosítunk politikánkon. Ugyanezt tettük tavaly is, ez eklatás példa amelyel ezt az elvet illusztrálhatjuk. Az év első felében gazdasági fellendülés volt, és mindenki azt gondolta, hogy a növekedés folytatódni fog. Mindenki, világszerte. Fokozatosan kezdtük normalizálni monetárpolitikánkat is. De júliustól kezdve és a PSI-nak köszönhetően zömében Görögország és a többi oknál fogva a helyzet bizony megváltozott. Először Európában, és aztán nemzetközi téren. Mi azonnal ehhez igazítottuk politikánkat. Először növeltük a kamatokat, aztán utána csökkentettük. Ez azt bizonyítja, hogy mindig figyelemmel kísérjük a gazdasági helyzet alakulását, és mandátumunknak megfelelően ennek megfelelően alakítjuk politikánkat. Köszönöm. Fine. Köszönöm. Az ülés végére érkeztünk. Szeretném megköszönni Konstanci úrnak, hogy eljött körünkbe, és kifejtette, elmagyarázta a jelentést, illetve válaszolt a kérdésekre. A saját kezdeményes jelentésünk elkészül majd, és a részekről folyamatosan tájékoztatjuk majd önöket, például a jelentős tevő és árnyékeladó kijelöléséről. Jelenleg nincsenek még meg a részletek, ez a kapcsolatban a később megkerül bejelentésre. Köszönöm, három órakor folytatjuk az ülést.